Dear colleagues, Kedves kollégák! Nehéz megkezdeni a munkát egy nyári szünet után, már csak azért is, mert egyszerűen nehéz felkelni ilyen korán. De hát meg kell kezdjük a munkát, és az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Hogyha nincsenek ellenvetések, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük módosítások nélkül. Második napi rendi pont, bejelentések a koordinátorok ajánlásairól, amelyeket július 12-én fogalmaztak meg. Ezekben az ajánl- ezeket az ajánlásokat már elektronikus úton is köröztettük, és hogyha nincsenek ellenvetések, akkor ezeket is elfogadottnak tekinthetjük. Most pedig kezdődhet a szavazás. Kérem, hogy minden kolléga tegye be a szavazókártyáját. Most pedig kezdhetjük a szavazást, általános költségvetés 2017 összes szekció. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes módosítás mellette, ellene, elfogadva. Hármas módosítás mellette, ellene, mm, tartózkodók elfogadva. Négyes, két részben mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók leellenőrizzük. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást elutasítva. Ötös módosítás két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hetes, két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók leellenőrizzük. le, ö, elutasítva. Most következik a negyedik rész, mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük. Leadták a szavazatukat? Elfogadva. Most következik a nyolcas három részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es okafogyott, 10-es következik két részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 11-es két részben mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 17-es módosítás két részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. És most a módosított jelentésről fogunk szavazni elektronikus úton. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást, elfogadva. Passiamo adesso alla parte degli Most pedig következnek a költségvetési módosítások, és blogban fogunk szavazni a 60, 57 és 60-58-asról. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6104 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6102 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 60, 96 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61, 15 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 60-81-es, két részben. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 60-55-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 60-82 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 60-54 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 60-83 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 6084 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 6056 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6076 os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 6094 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 60-80 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 61-06, ezt visszavonták. 61-30 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61-13 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61-08 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6105 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6114 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6109 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6107 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6110 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6127 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61-23 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 61-25 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 61-39 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 61-33 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 61-16 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 61.34 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 61.36 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 61.35 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Most blogban szavazunk a 60-63-as és a 60-64-esről. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 60-85 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 60-65 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 60-86 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 60-66 mellette ellene tartózkodók elutasítva, nem, elfogadva. 60-67-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 60-87 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 60-68 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 60-88 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 60-69 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 60-70 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. hatvan mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 60 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6091 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 6075 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6092 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6130 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 61-11 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 61-21 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 61-18 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61-26 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61-28 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61-38 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61-29 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61-41 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61-32 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61.17. mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61.19. a 61.20. ezeket visszavonták. 6122 es következik mellette ellene tartózkodók elutasítva. 6124 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61-37 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61-40 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 4-es heading 6073, 6074 és 6099 blokkban. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 60-90 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 60-93 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most blogban következik a 6051 es 6052 es 6053 as és 6095 ös Mellette ellene tartózkodók elfogadva blokkban 60-59, 60-60, 60-61 és 60-62-es. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Megint blokkban 6103, 6100, 6101 és 6098-as. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva blogban 6077, 6078, 6079 és 6097-es. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most Adesso abbiamo un eh, emendamento. Van itt még egy szóbeli módosításunk, amit röviden bemutatnék. Az Establishment Planre vonatkozik az ügynökségek tekintetében. Önök is tudják, hogy a bizottság szeretné csökkenteni a munkaerő számát. Ugyanakkor az ügynökségeknek egyre több feladat jut, műveleti, operatív szinten egyre több feladatot kapnak, amelyeket nekik kell elvégezni, és ráadásul külső problémákat is meg kell oldaniuk, tehát gyakorlatilag sokszor külső feladatokat külső finanszírozásból oldanak meg. Tehát tulajdonképpen ennek a módosításnak az a lényege, hogy az establishment plan, vagyis a személyzeti tervek megmaradjanak a jelenlegi szinten meg kell néznünk, hogy van-e négy olyan, olyan kolléga, aki ellenzi a módosítást, van olyan, aki ellenzi ezt a módosítást? Nincs. Akkor most szavazunk róla a blogban. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tényleg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 Elnézést, elfelejtettem ö, megtenni az elnöki bejelentéseket, úgyhogy most visszatérek a napirend harmadik pontjához. Elnézést, de ahogy lapoztam, túllapoztam. Még mielőtt tovább mennénk a következő napirendi pontra az ICAO ügyben, ö, tehát visszamegyek az előző pontra. Szeretném bejelenteni, hogy van egy, Strasbourgban egy rendkívülésünk szeptember 12-én, a rendkívüli ülés Strasbourgban hétfőn lesz 19 órától 21 óráig, ahol a Kanyete biztos úr el fog jönni, és a legutóbbi klímacsomagot be fogja mutatni. Azt is szeretném bejelenteni, hogy a napirendi értelmében a szeptember 29-i délutáni ülés az egyenlőre napirenden marad. Nem nagyon örülünk ennek, mert ez csütörtök délután, de ez van. A napirende tervezetet pedig előidőben körözni fogjuk, és szeretném, hogy a módosítási javaslatokat a hulladékügyben, azok 15-én először kerülnek majd, 15 órakor 29-én kerülnek majd előterjesztésre. Szeretném bejelenteni azt is, hogy egy módosítás van az NV titkárságon. Krisztina Malmrosz asszony ismételten visszajött a titkárságra, azt követően, hogy 8 évig a Svéd Parlament Környezetvédelmi Bizottságában dolgozott. Üdvözlöm őt ismételten az ENVI szakbizottságban, és kérem, hogy álljon fel, hogy mindenki lássa is őt. És nagyon jó munkát kívánok bizottságunkban! Szeretném azt is bejelenteni, hogy 20 nyelven van mai napon tolmácsolás, és az ülést webstreamen közvetítjük az interneten. Most pedig szeretnék rátérni a hatos napi rendi pontra, amit megkaptak, ez pedig az ICAO kérdése, illetve hogy mi a helyzet a közgyűlés előtt. Először is megadnám a szót Erik Olalé úrnak, főigazgatónak, aki a DG Move főigazgatója, és aki az ICAO delegációt vezeti. Öné a szó, tartsa meg az előadását, és aztán utána pedig vita követően. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, örülök, hogy meghívtak, és nagyon köszönöm a tisztelt tagoknak is, hogy hajlandóak meghallgatni, illetve véleménycserét folytatni velem ebben a rendkívüli fontos kérdésben. Hát ez nagyon fontos, eh, mert az ICAO közgyűlése lesz, eh, szinte itt van már az ajtóban, eh, néhány hét van addig, és mindenkivel kell addig beszélni, és hát az, hogy nem sikerülnek ott a dolgok, az nem lehet megoldás. Továbbra elkötelezettek vagyunk, hogy a lehető legsikeresebb eredményeket érjük el legalábbis környezetvédelmi szempontból. Két sarokpont van, a Párizsi megállapodás, egyezmény, és a korábbi közgyűlésen elfogadott határozott, hogy egy globális piaci mechanizmus dolgozunk ki annak érdekében, hogy szénsemleges növekedést tudjunk elérni 2020-ig, és elkerüljük ugyanakkor a verseny torzulását, és ugyanakkor olyan megoldás szülessen, ami megvalósítható. Figyelembe kell vennünk speciális helyzeteket, körülményeket is, és azt, hogy különböző lehetőségek vannak az ENSZ klíma tárgyalásoknak a tükrében. Azt hiszem, hogy valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem egy könnyű helyzet. Vannak államok, amelyek kevésbé elkötelezettek, mint az Európai Unió. Ezzel szemben vannak mások, amelyek pedig azt mondják, hogy a különböző fejlettségi szintet egyetemen figyelembe kell venni. Tehát ha megoldás, illetve megállapodás születik, akkor ez lesz a világ első globális megállapodása egy adott ágazatra. Ez mindenképpen egy nagy lehetőség, amit nem szabad kihagynunk. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy a közelkövetkezendő ICAO közgyűlés nagyon komoly környezeti kihívást jelent több szempontból is, és nem csak a piaci mechanizmusok tekintetében hanem például az új repülőgépeknél a széndiokszid kibocsátási normák, ami egész meghatározza, ami hogyha vannak normák, standardek, akkor bízunk abban, hogy hosszú időn keresztül jobban meg tud, el tudjuk érni a célkitűzéseket, ugyanúgy, mint ahogy ez a zaj hatásoknál is volt, illetve a nitrogénoxid kibocsátásnál. Ez különböző intézkedésekre is vannak Szükség van azért, hogy ezt az éves két százalékos javulást el tudjuk érni, és elérjük a nulla százalékos növekedést. A, fontos ehhez a légi közlekedés összességében is javítani, és a piaci mechanizmusokat is. A piaci mechanizmus az nem azért van, hogy ezt elkülönítve vizsgáljuk. Vannak folyamatok, amelyek nagyon sokoldalúak és sokoldalú tárgyalásokat is jelentenek, ezek természetesen komplexek. Az Európai Unió nem egyedül dönt ezen kérdésekben, úgyhogy nagyon szorosan együtt kell dolgozni a partnereinkkel. És az ICAO elnökével, illetve tanácsával is szorosan együtt kell működnünk, csak úgy, mint számos országgal, de azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy már évek óta dolgozunk ezen a területen. A bizottság örült annak is, hogy szakbizottság tagjai a magas szintű tanácskozáson májusban már részt vettek, és ismételten üdvözöljük a tisztelt képviselőket is a közgyűlésen nagyon jó az, hogyha ott vannak a képviselők is, és látják, hogy hogyan folynak a tárgyalások. Szerintem rendkívül jó együttműködés sikerült májusban folytatni az akkori tárgyalások alatt. Természetesen a tárgyalások egyre intenzívebbé válnak. A múlt héten volt Franciaország, Montrealban egy elnökségülés, aztán pedig a múlt pénteken az ICAO tanácsa ülésezett. Különböző koordinációs ülések is folynak, szakértői szinten például Pozsonyban, illetve az európai polgári légiközlekedési kérdésben is, és még a mai napon is lesz, ami egy átfogóbb tanácskozás, ahol mindenki pontosan szeretné tudni, hogy ugyanazon célokért dolgozunk-e. Jövő héten a Koreper is összeül, hogy megvitassuk a harmadik országokkal kapcsolatos kérdéseket, és ez szeptember 27-én lesz majd a tanácskozás, ez alig egy hónap. A fő technikai kérdések mellett a politikai kérdés tekintetében az időzítés egy fontos kérdés, ez tulajdonképpen mozgó célpont, maga a közgyűlés is, ahogy nagyon jól tudják ezt sokan az elmúlt két hétben már folytak a tárgyalások. Ami a jelenlegi tervezet alapján a dolgok 2019-ben kész indulnának el, a globális piaci kérdések pedig 2020-tól. 2027-től 31-ig lennének ezek kötelezőek, majd 32-ben elővizsgálatra kerülne, hogy a mechanizmus tovább kell -e folytatni, figyelembe véve az addig elért eredményeket. Legalábbis jelenleg ez a terv, de ahogy mondtam, ez folyamatosan változik, illetve mozgó célpont. Itt nyilvánvalóan lesz egy olyan terület, a, a, egy időszak, amíg minden ország még nem csatlakozik ehhez, 2027-től vált az átfogó megoldás. Van egy bevezetési időszak is, amelyben nyilván kevesebben vesznek részt, és utána pedig lesz aztán egy ö, kötelező fázis. Nyilvánvalóan ez mutatja azt is, hogy különbözőek és megosztott felelősségek hárulnak az egyes államokra. Nyilván a legkisebb érintett országok, mint például a legkevésbé fejlett országok, vagy a szigetországoknak a speciális helyzete is figyelembevételre kerül. Akármi is legyen, mindenki csatlakozhat ehhez a amit próbálunk elérni az az, hogy maximalizálni próbáljuk a résztvevőket, és tehát minden jelentősebb légiközlekedési vállalat vegyen részt ebben kiindulási ponttól kezdve, ez a legfőbb célkitűzésünk. És ez még egyelőre elérhető célnak tűnik. A ö, pozsonyi ülésen a tagállamok ma, holnap és szombaton remélhetőleg meg, el tudnak majd fogadni egy nyilatkozatot, ami az európai polgári repülés vonatkozásában 44 országot fog összefogni, és már azok az országok, amelyek már tettek különböző ilyen vállalásokat, Egyesült Államok, Indonézia, Mexikó, tehát a fő, legfőbb üzenet az az, hogy a fő szereplőkkel szeretnénk együttműködni, szeretnénk egy koalíciót alakítani a célok elérése érdekében, és biztosítani azt, hogy minél szélesebb körül legyen a részvétel a kezdetektől fogva. Ehhez határozott fellépés kell az unió részéről is, de a tagállamok részéről is. A semleges növekedés 2020-tól ez mit jelent? Ez nem elegendő a klímaváltozás megakadályozásához, de egy lépés a jó irányba. Folytatni kell ezt a célkitűzést más államokkal, fejlődő országokkal együtt, amelyek közül vannak, amelyek nagyon gyorsan fejlődnek. A UNFCC-ben is ugyanerről már beszéltünk, amelyik egyben a garantálója is a középtávú terveknek. Az Európai Uniónak mindig is az volt az álláspontja, hogy egy éves rendszeres felülvizsgálat részét kell, hogy képezze a mechanizmusnak, annak érdekében, hogy a 2020-as célokat elérhessük. Ez most szerepel az állás a határozat tervezetben, és ez nagyon fontos az Európai Uniónak. A közgyűléssel azonban nem zárul le ez az egész folyamat, még nagyon sok munka van ezt követően is, annak érdekében, hogy a megvalósítás megfelelően történjen. Egy megfelelő ütemterv is szükséges ehhez, az összes olyan elemmel, amit a megfelelő időben meg kell valósítani 2019-ben, majd pedig 2021-től. Ez nagyon sok munkát fog kívánni részünkről is, és nagyon oda kell figyelni. A bevezetési időszak 2027-től az arra lesz jó, hogy minden problémát meg tudjunk oldani, a monitoring kérdéseket és így tovább. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az első fázisa a kibocsátás kereskedelmi rendszernek ott is egy tanulási időszakkal kezdődött. Ez nagyon jól mutatja a különböző felelősségkörök és azt a megközelítést. 2027-ig nagyon jelentősen fog a részvétel növekedni, és azt kérem, hogy mindenki azért dolgozom, hogy minél több ország kezdetektől legyen jelen és vegyen részt a folyamatban, és minél többeket vonjunk be. Ami az Európai Unió ITS megállapodásokat illeti, ezek is fontosak. Túl korai lenne még aztról bármit mondani, hogy hogyan is lesz. Az ICAO-nak adunk egy lehetőséget, hogy egy új eh, eredményeket érjünk el. A bizottságnak pedig az a fő célja, hogy a közgyűlés a lehető legjobb eredményekkel záruljon. A bizottsági tárgyalást a DG Move-tól, klímától és eh, az Európai eh, Légügyi Közlekedés Biztonság Szervezettől is lesznek tagok, és hát az Európai Parlamentnek a részvétele is nagyon fontos, és különösen azokban a szakbizottságokban, amik a célok elérését segítik. Az Európai Parlament delegációját üdvözöljük és integrálni kívánjuk a delegációba, úgy, ahogy ez történt már a korábbi májusi magas szintű ülésen. És nagyon érdekelne az önök véleménye is, illetve kérdésekre is válaszolok, hogyha ilyenek felvetődnek. Köszönöm, elnök úr! Thank you very much. Now we can start with a member of uh, our delegation. A delegációnk tagjaival uh, kezdjük uh, meg. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Hololáj úrnak, illetve a munkatársainak, hogy törődtek velünk a májusi látogatásunk során. Nagyon nehéz volt a februári kezdetek helyett találkozón. Eléggé nehéz volt ez, de hasznos volt, és nagyon sok bilaterális kapcsolatot sikerült kiépítenünk az IKEA más tagjaival, és a májusi találkozón még jobban javult az együttműködés a bizottsággal, és tényleg úgy éreztük, hogy mi tagjai vagyunk ennek az integrált európai megközelítésnek. De persze kicsit megkülönböztetnek bennünket, hiszen mi nem vagyunk tárgyalófelek, de remélhetőleg sikerül befolyással járnunk. Sokat megtudtunk arról, hogy hogyan is dolgozik ez a szervezet. Nagy volt azonban a tartása, nem átláthatóság, és amit sikerült elérnünk, az az volt, hogy nyíltan tudtunk beszélni az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal májusban, az IKEA más tagjaival is sikerült bilaterálisan beszélnünk. Diplomáciai misszió volt ez, politikáról szólt ez, és ez nagyon nehéz néha a parlamenti képviselők számára, mert eh, nem elég erős az álláspontunk, és nem mindig van lehetőségünk arra, hogy ezt úgy kifejezzük, ahogy azt szeretnénk. A titoktartás témájában, hogy mi látjuk azt, hogy hogyan működik a globális mechanizmus, és hogy az ICAO hogyan látja ezt, hogyha megnézzük a Párizsi megállapodás kérdését akkor mi a repülést, de a hajózást is, de most a repülésről beszélünk, úgy gondoljuk, hogy a repülésnek, a légközlekedésnek nagyon nagy kivételt adtak már a klímakövetelmények alól, és mi úgy láttuk, hogy ezt úgy gondolták, hogy azért történt ez, mert ők annyira jól dolgozták a olyan jól végezték a munkájukat. Tehát mindenképpen szerettem volna erre rámutatni, hogy lássák ezt, mondtuk, hogy ezt nem igazán látják. És mindjárt letre a kérdésemre, és hogyha megnézzük ezt a titoktatás kérdését, tudjuk, hogy néhány nappal ezelőtt volt egy találkozó az elnökséggel, de még ideig sem beszéltek ennek az eredményéről, nincs egy jegyzőkönyv se, de még egy nyilatkozat sem jelent meg az ICAO honlapján, hogy megvolt ez a találkozó. Hololaj úrnak tehát a következő kérdést tenném fel. Tudna-e specifikusan beszélni arról, hogy milyen volt ez az elnöki találkozó a múlt héten? A sajtónál vannak kapcsolataim lehet, hogy volt egyfajta megállapodás, bár az ICAO nem mondaná ezt annak, de lehet, hogy volt egyfajta tárgyalás, vagy volt egyfajta egyetértés. Az inkább önkéntes megközelítés kapcsán, ami fontos nekünk volt-e bármilyen fajta előremozdulás. Ezt szeretném megkérdezni. Ön azt mondta, hogy a konferencián nagy kérdés lesz majd számunkra, az, hogy már a kezdetben bevonjanak minden nagy országot. A parlament persze ezzel egyetért, de vannak más nagy kérdések is szerintünk még. Például a hitelesség, vagy a hitelek integritása. Ez is nagyon fontos. Végezetül pedig arra lennék kíváncsi, hogy van-e bármilyen fajta információja az USA álláspontjáról, amely kötődik az európai ITS-hez, és arra volt szó korábban, hogy mindenfajta földrajzi ki ki kell zárni, nem tudom, hogy erre, ezzel mi lett, hogy ez visszatérte a májusi ülésen ez a téma. Thank you very much. Köszönöm szépen. E, Gerbrandi kolléga következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Halolaj úrnak a bevezetőjét. Azzal kezdeném, hogy mindenen egyetértek, amit Judy Görling az imént elmondott. Persze nem mindig így van ez ebben a szabizottságban, de ez mutatja azt, hogy mennyire egységesek vagyunk itt az Európai Parlamentben ebben a kérdéskörben. Néhány kérdésem lenne az Európai Bizottsághoz, és néhány megjegyzésem is lenne a saját részemről. Ezek alapját az utóbbi fejlemények képezik, és a néhány hónap ezelőtti delegációs látogatás. Először is. Az ICAO arra kötelezte magát, hogy 2020-tól szélsemleges növekedésbe kezd ennek nagyon örültünk, de hogyha megnézzük most eh, az adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon messze vannak a szénsemleges fejlődéstől. 2027-től kötelező ez az országok számára, de még akkor is fennáll a kérdés, hogy milyen országokat fognak felmenteni ezen kötelezettség alól. Májusban, ha jól értettem, volt egy definíció, amit kitárgyaltunk, és ennek alapján még Belgium és Olaszország sem esne a kötelezettség alá. Hát nem vagyok meggyőződve az EU országokról. Szerintem ezek csoportként fognak majd, ez nem aggódok az EU országok miatt, mert ezek egy csoportként fognak csatlakozni, de mi lesz mert azok az országokkal, amelyek nem esnek a definíció alá, és emiatt nem kötelesek részt venni ebben. És különben is 2027-ről beszélünk, és ez már 7 évvel később, mint 2020, amikor is az ICAO kötelezte magát arra, hogy szénsemleges lesz. Második pontom, és ezt nagyon aggasztónak tartom, az IATA a Nemzetközi Repülési Ügynökség saját számításokat végzett. Ez volt az egyik legszigorúbb javaslat, marginális költségről beszéltek a légitársaságok esetében, tehát ez tovább mutat a költségekről szóló vitákon, ez sokkal inkább politikailag, politikaibb. Hogyha csak, hogyha csak marginálisak a költségek, akkor a politikusok miért csinálnak ekkora ügyet ebből? Tehát inkább ez egy politikai jellegű kérdés, nem a költségekről szól ez. Még mindig hallhatjuk a tavalyi párizsi taps vízhangját, és ez itt a teszt, hogy tényleg végrehajtjuk azt, amit Párizsban meghatároztunk. A tárgyalások alakulása alapján nem mondhatnám, hogy azt tesszük. Konkrét kérdésem, a 2020-as szén képesetes milyen részt fogja ez lefedni, amit meghatároztunk. 50%-át a növekedésnek fogja majd lefedni ez a séma. Hogyan lehet beszélni szénsemlegességről, hogy csak 50%-át fedi ez le? Ez nem igazán helytálló. Végezetül elnök úr, Julie is említette ezt, az offsetek kérdését. Erről sem sikerült az ICAO-val beszélni. Az ICAO-nak az a vélekedése, hogy nekik mindent el kell végezniük az offset minőségével kapcsolatban. Én ezzel nem értek egyet, ők nem tudnak semmit sem az offsetről, de nem tudom azt hogy az offset -e a megfelelő. Az utolsó kérdésem ahhoz kötődik, hogy hogyan lehetne regionális rendszereket fenntartani. Igen, igazából itt ez a fő kérdés, ugyanis mindannyian szeretnénk egy globális megállapodást, de csak akkor fogjuk feladni az ETS e rendszerünket a nemzetközi járatokra, hogyha a nemzetközi globális megállapodás eléggé ígéretes. Hogyha az ETS rendszereket az ICAO kizárja, akkor óriási problémánk lesz, és lehet, hogy talán erről is el kellene gondolkodni. Köszönöm szépen. Líze úr következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A klíma problémához nemzetközi megoldásra van szükség, és először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik a bizottságban, a tagállamban, vagy Montrealban is egy nemzetközi megoldás létrehozásán fáradoztak. Úgy vélem, hogy jó jel az, hogy az ipar maga egy saját, maga egy ambiciózus tervet javasolt 2050-ig, 50%-kal kívánják a kibocsátást csökkenteni. Mivel nemzetközi megoldást szeretnénk, mi az Európai Unióban kétszer már lehetett a saját szabályozását, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a már meglévő jogszabályok tehát, hogyha ezeket nem változtatjuk meg, akkor a mostani szabályok maradnak, és a teljes érvényességi kör tér vissza, és itt ebben a szabályban az áll, hogy csak akkor nem használjuk ezt teljes mértékben, hogyha olyan interkont, hogyha az ICAO-nál van egy megfelelő megállapodás, ha csökkentik a kibocsátásokat. Judy Görling is elmondta, és Gerbrandi kollega is elmondta, hogy itt igazából, amit javasoltak, az nem csökkentés. Az igazából annak bemutatása, amit szeretnének, egy szén semleges növekedést, de igazából ez nem fog bekövetkezni, de főként nem 2020-tól, és ez eléggé aggasztó. Ami az offsetek minőségét illeti, ezt sem sikerült szabályozni, az Európai Parlamentben van előttünk egy szabályzási javaslat, amelyel az iparban az offsetet le akarják, meg akarják szüntetni. Az acél ipar már nem, prób- nem meri ezt megtenni, annak érdekében, hogy a klíma céljait elérje, viszont a légközlekedésben pedig ezt szeretnék, pedig itt rossz tapasztalatok vannak, ez eléggé aggasztó. Németország képviselője a korábbi üléseken, ez nem a német pozíció volt, és nem is az EU pozíció volt, ezt elmondták a kancellárhivatalban. Nekem ez egy magánvélemény volt, de irritál engem az, hogy a bizottság képviselő is egy kísérleti fázisról beszél. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mi történt Párizs után, akkor eléggé ambiciózusak voltunk ott, és az acélipar törekszik, és a Duncan jelentésben is volt egy módosító, hogy egy kicsit több szabadságot kell adnunk az energiaintenzív iparágoknak. Ez nagyon ambiciózus azt, amiről az iko ból beszéltek, de én úgy gondolom, hogy ebben a, az időszakban egy kísérleti fázisról beszélni, a német képviselő is erről beszélt, de vagyunk egy másik képet. A klímavédelem kapcsán már nem a viták területén mozgunk, nagyon komoly a veszély, és a nemzetközi közösség abban állapodott meg, hogy cselekszik. És mindenki, aki felelősen foglalkozik a légi közlekedéssel, azt tudja, hogyha azt mondhatnánk, hogy most arról van szó, mint hogyha eh, most már zuhan a repülőgép, és eh, ez olyan, hogyha most akarnánk valamit kitalálni, amikor mit lehetne tenni. Tehát Párizsban egyértelmű megállapodásunk volt, nagyon súlyos dolog eh, fog történni, ezt tudjuk, és nem kísérletezni fogunk most, hanem valamit tenni kell. Tehát ezért nem lehet beszélni kísérleti fázisról, és ezért ijesztő az, hogy erről beszélnek. Igaz az, hogy az Európai Unióban is foglalkoztunk ilyesmivel, de ez 2005-ben volt, és eh, azért most már messze állunk a kísérleti fázistól, ezért nem lehet úgy tenni a légközlekedésben, mint hogyha még 15 évvel ezelőtt lenne. Ezért eh, nem opció az, hogy eh, az Európai Unió elutasítson egy nemzetközi megállapodást a következő hetekben, a lehető legjobbat kell ebből kihoznunk, és minden nemzetközi megállapodás jobb, mint a semmi. Van egy döntő pont azonban, hogyha Montrealban arról születik döntés, hogy nem tudjuk a saját LTS-ünket alkalmazni a légközlekedésre, akkor hát ennyi. Van egy már meglévő szabályozás, és nem tudom azt elképzelni, hogy az Európai Unió, ez a parlament, ez a szabizottság hogyan dönthetne egy ilyen nehéz megalapodásnál a mellett, hogy leállítja az ETS-t. Van egy frakciókon átnyúló módosító a Duncan jelentéshez, amely a jelentést még ambiciózusabbá teszi, és ezáltal segítünk egy kicsit az, a, az acéliparnak, azért egy kicsit igazságosnak kell lennünk, nem lehet opció az, hogy az Európai Unión belül ezt befejezzük, és beszélnünk kell arról, hogy eh, mi lesz majd az eredeti jogszabályozással, aki terjesztett hatáskörrel. Tehát ez egy nagyon nehéz feladat lesz, és elmondhatom, hogyha az Európai Bizottság vagy a tagállamok akik Montrealban tárgyalnak, aláírnak majd egy megállapodást, amely a jelenlegi Európai Unióban érvényben lévő szabályozást lehetetlenné teszi, akkor ez egy óriási jogsértés lesz, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság tudatában van ennek, van egy szabályozás, egy jogszabály, és az Európai Bizottságnak ezt meg kell védenie. A legfontosabb kérdésem tehát a következő. Ezt tudja -e a az Európai Bizottság ezt kommunikálták-e a másik fél felé, vagy ha nem, akkor hogyan fogják ezt kommunikálni. Köszönöm szépen, Eichhout úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kollégáimnak, hogy ennyire udvariasan szóltak hozzá, mert a kollégám nekem nem kell már ezt megtennem, ugyanis a bevezető sokkoló volt. Hogyha meghallgatom azt, amit az Európai Bizottság elmondott, ez úgy hangzik, hogyha az IKO egy beszélője szólt volna. Azt mondják, hogy van egy intézkedés kosár, mindig ezt mondják nekünk is Montreában, amikor az iko hoz megyünk. Mindig arról beszélnek, hogy lesz majd bioüzemanyag a repülőgépeknek, hát ez még a, nagyon messze van még. Van egy CO2 standard, viszont azt elfelejtik, hogy 2027-től lesz ez. Hát ez még tíz év. És azután sem igazán fog ez megvalósulni, mert a Boeing és az Airbus nem igazán tudja teljesíteni az elvárásokat, igen, van egy ilyen fajta intézkedés kosár, de hát ez a kosár nem igazán tartalmaz semmi lényegét. Ezért eh, nagyon volt, nagy, ezért volt nagyon fontos Európa számára a globális megközelítés. Ha jól emlékszem, mindig azt mondtuk, hogy 2021-től kellene kérdbe lépnie, pont. Most hirtelen a bizottság arról vesz, hogy hát Nekünk is volt az LTS e esetében egy kísérleti fázis, igen, tíz évvel ezelőtt, azóta már megváltozott a világ, és ha mindig kísérleti fázisról beszélünk, hát tényleg az Európai Bizottság ezt tudja mondani, hogy kimosták az agyukat Montreában? Ne beszéljenek erről. Tudjuk, hogy az ETS hogyan működik. Kína most foglalkozik az ETS kísérleti fázisáról, tehát ne beszéljünk arról, hogy öt év múlva lesz már egy kísérleti fázis. Ezekről azt is mondták, hogy lesz majd egy lépcsőzetes bevezetés. Igen, de amiről most beszélünk, az egy önkéntes rendszer 2027-ig, és utána még mindig lesznek kivételi lehetőségek, amelyekről még mindig beszélni kell majd ezen, ennek a kritériumairól. Tehát 2027-ben kezdődne meg a fokozatos bevezetés, Hát ez egy óriási eltérés attól, amit kezdetben gondoltuk, és elfogadhatatlan ez. Hát az Európai Bizottság hogy tesz így jó javaslatot? Ez annak a jele, hogy szeptemberben, októberben az EU majd meghajol Montreában. Hát én ezt sokkolónak tartom, sokkolónak tartom, mert igazából feladunk mindent, amit mi akartunk mi globális MBM-et szeretnénk 2021-től, egy nem egy kísérleti, nem egy önkéntes rendszert, egy működőképes 2021-es MBM-et szeretnénk, és lehet, hogy lennének bizonyos opciók bizonyos országok esetében, de szeretném tudni ezeknek a kritériumait. Hát erről kell vitázni, amit most hallok, az az, hogy az Európai Bizottság mindent feladott már most, és majd elmegyünk Pozsonyba, vagy akár hova, és reméljük, hogy más országokat meg lehet arról győzni, hogy legyenek részesei az önkéntes rendszernek. Hát nem innen indultunk, és ebben az értelemben én, hát Péter mindig udvarias, azt mondja, hogy ne blokkoljuk ezt, hát én nem látom, miért kellene igent mondani erre, de hogyha mi mindemellett a regionális rendszereket meg sem engedik, hát akkor sajnálom EU, sajnálom Európai Bizottság, hát remélem, hogy legalább sikerült egy kicsit hallatni a hangunkat. Egy kicsit keményebben kéne fellépni, mint ma reggel, mert a montreáli sajtónyilatkozatok esetében mindent hallunk, remélhetőleg tudnak, tud az Európai Bizottság is egy kicsit, remélem az Európai Bizottság tudja hallatni a hangját, Julie is elmondta a Montreal kapcsán, hogy néha diplomatikusnak kell lennünk politikusként, ehhez igazodnunk kell, de én mindenképpen hallatnám a hangomat Montrealban, lehet, hogy talán kicsit kevésbé durván, mint most, mert, mert Judy azért befolyásol engem, de szerintem ez tényleg elfogadhatatlan. Miss uh, Pirik. Köszönöm, dank Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes ez a vita. El kell mondjam azt önnek, hogy engem is megkörnyékezett nekem Mudabos eh, Hollandiában a légközlekedés részéről, és a holland kollégáim tudják azt, hogy eléggé aggaszt engem ez a helyzet, de felteszem a következő kérdést, ugyanis beszélünk a kibocsátási normákról, de figyelembe kell vennünk a saját légiközlekedési szektorunkat itt Európában. Erről is szó van, Hétfőn beszéltünk a gazdálkodókról egész nap. Igen, nem szabad elfogadni, hogy ez is egy nagyon fontos szektor Európa számára, és ezért van egy kérdésem, lehet, hogy pozitívan tud erre nekem valaki válaszolni, nagyon sok kritikus hangot hallattunk. Következő a kérdésem. Az ETS-hez csak az európai járatok tartoznak, a nemzetközi járatok még nem. És vannak a nemzetközi viszonylatban viszont CO2 jogokat kell vásárolni, és attól tartanak, hogy ez egyenlőtlenséget okozhatnak, piaci részesedést veszíthetnek, minden el fog kerülni Dubajba, Kínába. Ez eléggé aggasztó. Én támogatom a klímavédelmet, de szeretnék reális maradni, és szeretnék emiatt erről többet hallani. Thank you, Emma. Köszönöm szépen. Más hozzászólások nincsenek. Úgyhogy most a bizottságnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, kedves elnök úr! Köszönöm a parlamenti képviselőknek a megjegyzéseket, a kérdéseket, és azt, hogy ennyire őszintén tudtunk beszélni, mert ezen keresztül is jobban tudunk majd érvelni, hiszen most építjük ki az érveink lényegét, alapját, úgyhogy az biztos, hogy az a célunk, hogy minél jobb végeredmény szülessen majd. Természetesen, ahogyan elmondtam, még nem stabilak a határidők a mechanizmus tekintetében, és az Európai Unió szerette volna, hogyha 2021-től megkezdődik a mechanizmus alkalmazása, de azt is látnunk kell, hogy nem egyedül állunk ebben a kérdésben, és az a célunk ugyan, hogy a kötelező jellegű jogszabály minél hamarabb életbe lépjen, de hát vannak más partnerek is nemzetközi szinten, éppen ezért nagyon fontos az, hogy Kína, afrikai országok és más nemzetközi szereplők is részt vegyenek majd benne, és ezt figyelembe kell vennünk majd a tárgyalások során is. Az a célunk, hogy minél jobb célok, eredmények szülessenek a regionális megállapodás tekintetében is. Úgy gondolom, hogy ahogyan egyébként rámutatott az egyik parlamenti képviselő is pontosan tudjuk, hogy mik a kihívások, és mindig is fontos volt számunkra az álláspontunk érvényesítése. Figyelembe is vesszük mindezeket a szempontokat a tárgyalások során is. Arra is emlékeztetnék, hogy az Európai Unió egyenőre megfigyelői státuszban van, a tagállamok az igazi tagok, természetesen megpróbálunk egyeztetni velük, és közel állunk hozzájuk, de természetesen minden attól függ, hogy a tagállamok milyen munkát végeznek majd, és az európai álláspont kidolgozása nagyon ambiciózus kell, hogy legyen. A globális mechanizmus tulajdonképpen az összes légiközlekedésben érdekelt államot magába kell majd foglalja. Ami az arányokat illeti, jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy rendkívül törékeny a helyzet, és mindez attól is függ, hogy majd melyik államok hajlandóak részt venni ebben a mechanizmusban. Úgyhogy egyelőre nem akarok spekulálni. A célunk az, hogy a lehető legszélesebb körű környezetvédelmi lefedettséget tudjuk elérni. Felmerült egy kérdés az Egyesült Államokkal kapcsolatban, illetve az exkluzivitás kérdéséről. Szerintem velük nagyon jó tárgyalásokat folytattunk az elmúlt hónap során, és jól értjük most már azt, hogy hol állnak jelenleg a tárgyalási pozíciók. Mindezt olyan kontextusba kell helyezni, hogy megőrizzük ezt a fajta elkötelezettséget, tehát a jelenlegi megfogalmazás elfogadható lenne számunkra is. a belső sémához is hozzáigazítható. Jó néhány kérdés volt a kreditekkel kapcsolatban. Tudjuk, hogy ez is milyen problémákat vet fel, és én azt hiszem, hogy az Európai Unió nagyon örülne annak, hogyha az ENSZ által mérvadónak tekintett kreditrendszert vezetnénk be, de ugyanakkor az átláthatósági kritériumok nagyon fontosok, fontosak, illetve azt, hogy hogyan választjuk ki a kritériumokat, és korábban is elmondtam már, hogy a munka még folytatódik, az után is, hogy a közgyűlés befejezi munkáját. Számunkra nagyon világos a helyzet, mi az ENSZ által támogatott rendszert szeretnénk látni. Ez egyébként a hivatalos álláspontunk is. Ami a felülvizsgálati mechanizmust illeti, ahogyan elmondtam, itt is még folyamatban vannak a dolgok, tehát van jelenleg mi szeretnénk elérni ezt az erőteljes felülvizsgálati rendszert, de természetesen a konkrét részletek, regisztráció, monitorozás és mindenféle más szintén még a közgyűlés munkájának befejezése után vár véglegesítésre. Aztán itt van ugye az offset, a regionális megközelítés és um, a kísérleti szakasz. Most a kísérleti szakasz az egy olyan kifejezés, amely szemantikusan nem lehet, hogy a legjobb, uh, lehet, hogy nem a legmegfelelőbb választás volt, de számunkra jelenleg az a legfontosabb, hogy maximalizáljuk a lefedett államok mennyiségét, akárhogy is hívjuk ezt uh, a rendszert. Az EU álláspontja mindig is az volt, hogy kötelező rendszert szeretnénk 2021-től kezdve megvalósítani, és mindent megteszünk annak érdekébe, hogy ez meg is valósuljon, de ugyanakkor a partnereink álláspontját is figyelembe kell vennünk. Nem egyedül állunk ebbe a kérdésbe, de egyelőre a hivatalos álláspontunk, ambícióink nem változtak, de ugyanakkor ebben a mostani stádiumban nem látjuk még hogy ez megvalósulhat-e vagy sem, de valószínűleg nem fogjuk tudni ezt tető alá hozni, mert a, te, mert a tárgyalások még mindig folynak. Azt szerettem volna elmondani ma, hogy hogyan néz ki a helyzet, a tárgyalások hol állnak, és miről van szó a következő hetek során, milyen napirendi pontokat fogunk megvizsgálni, hiszen egy hónapon belül újabb fontos tárgyalási fordulókra kerül majd sor. Szerettem volna arról is beszélni, hogy a partnerekkel való együttműködés mennyire fontos számunkra. Amennyiben az opt-in-re vonatkozó szabályokat lefektetjük, számunkra nagyon fontos itt is a lefedettség mértékének növelése, és hogy a legfontosabb légiközlekedésben résztvevő államok vegyenek részt ennek a munkájában, mert a lefedettség a legfontosabb, úgy gondoljuk. És ezért is próbálunk minél szélesebb körben partnereket toborozni. Volt itt még egy kérdés. Jelenleg nem látjuk, hogy versenytorzulás valósulna meg, de természetesen ezt, ebből a szempontból is monitorozzuk a helyzetet, és a partnereink figyelmeit is, figyelmét is felhívjuk erre, illetve a tagállamok figyelmét is felhívtuk erre a problémára. De jelenleg ezzel a problémával kapcsolatban nem látjuk, hogy felmerülne egyáltalán ez a probléma, de ahogy már korábban is elmondtam, azt szeretnénk, hogyha a legfontosabb légiközlekedésben résztvevő nemzetközi partnereink részt vennének ebbe, tehát hogy a legnagyobb légiközlekedési csomópontokat fedje le ez az álláspont, mert különben nincs igazán értelme. Már a kezdettől fogva, tehát a rendszer működésének kezdetétől fogva fontos lenne ez a lefedettség biztosítása. A különböző megjegyzéseket, kérdéseket összegyűjtöttem, ezeken keresztül próbáltam meg válaszokat adni. Volt itt még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy az IQ um, mikor fog majd nyilatkozni. Hát itt van ugye a weboldal, ezen keresztül elképzelhető, hogy már a mai napon megjelenik ez az információ. Pénteken találko- volt meg a találkozó, tehát mi reméltük, hogy már mára meg lesznek az eredmények, de a hét folyamán minden bizonyal ez meg lesz. Úgyhogy reméljük, hogy a lehető leggyorsabban a következő 24 óra során ezt meg fogjuk tudni ejteni. Ugye itt a tanácson belül is még fontos tárgyalásokra került sor. Értem jól a különböző álláspontokat, és azt is, hogy szükségünk van mm, az ambíciókra, és nagyon komplex nemzetközi tárgyalásokról van itt szó. Sokan tudják, hogy milyen sok partner vesz ebben részt, és én azt hiszem, hogy mindez nem lehet fiaskó, minél hamarabb meg kell valósítani az első globális szintű környezetvédelmi rendszer beindulását, és ezekkel a célokkal a szemünk előtt dolgozunk. Köszönöm szépen, köszönöm a válaszokat, most pedig következik a következő napi rendi pontunk, ami pedig az Európai Légiközlekedési Stratégia. Záni úr vélemény, Szanyi úr véleménye. És meg is adom neki a szót azonnal. Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, kedves kollégák! Minden bizonyal mindenki tudja, hogy itt egy véleményről van szó, amely karakterszámba nézve is korlátozott, úgyhogy ezt figyelembe kellett vennem, amikor megírtam ezt a véleményt, ezért a legfontosabb kérdésekre próbáltam környezetvédelmi szempontból reflektálni ebben az anyagban. Itt főként a légiközlekedésből származó széndiokszid kibocsátás, valamint a globális kibocsátás kereskedelem igényeire próbáltam összpontosítani. Éppen ezért ezt a mostani véleményt tartsák inkább csak egy kiindulási pontnak, és várjuk azt, hogy milyen kommentárok, milyen megjegyzések és módosítások érkeznek majd. Én egyébként magam is módosításokkal fogok még élni. Természetesen az európai légiközlekedési stratégia hatalmas horderejű kérdés, és egyértelmű környezetvédelmi hatása van. Itt a Párizsi Egyezményben nem esik szó a nemzetközi légiközlekedésről, de ugyanakkor a légiközlekedés hozzájárulása nélkül a nemzetközi célok nem érhetőek el ugyanis a légiközlekedésből származó kiadások, kibocsátások 2050-re 77 szeresét fogják kitenni a 1990-es szintnek. Ezt annak ellenére, hogy sokkal hatékonyabb 15-20%-kal kevesebb, vett kibocsátó járművek, tehát repülők vannak most már forgalomban ennek pedig hatalmas mértékű hatása lehet a klímaváltozásra is, ezen kívül a zaj és levegő szennyezésre. A emissziókereskedelem, a klímaváltozás elleni harc, a környezetszennyezés csökkentése nagyon fontos témák, és ezekről is szó esik majd a véleményben. Világos üzeneteket kell közvetítenünk a TRAN szakbizottság felé, aki az illetékes, ebben a kérdésben, és végül az Európai Bizottsághoz, valamint az emberekhez, az európai állampolgárokhoz, illetve a kutatással foglalkozó hm, testületekhez is. Ezen a ponton szeretném, hogyha aggodalmaimnak is hangot adhatnék, azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet eljárásjogi szempontból, Szerintem nem jó az, hogy az Agri nem adhatott ki véleményt erről. Szerintem kérjük a kollégákon keresztül, hogy ezt pótolni lehessen, hiszen mindenki, akinek ismerete van a mezőgazdasági kérdésekről, azoknak is ki kellene mondani a véleményét erről a jelentésről. Néhány példát hadd említsek. A kutatásfejlesztés nélkül a légiközlekedésben a helyzet javulása elképzelhetetlen, éppen ezért én úgy gondolom, hogy továbbra is be kell fektetnünk ebbe a szektorba. És végül, kedves elnök úr, nem szabad elfelejtenünk a fogyasztóvédelem kérdését. Itt a konvergencia, a kapacitásépítés, infrastruktúraépítés, jobban működő repülőterek építése nagyon fontos, és oda kell figyelni a fogyasztóvédelem, tehát a fogyasztók szempontjaira is. Itt meg is állnék, hiszen jelenleg csak a kezdetén vagyunk ennek a vitának, várom a megjegyzéseket, javaslatokat, módosításokat, és a árnyékjelentéstevőkkel szeretnék szoros együttműködésben dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Patricello úr következik. Köszönöm szépen, illetve Gárdini asszony. Nálam itt van Patricello úr anyaga, aki sajnos már nem tudott eljönni, tehát én fogom most őt helyettesíteni. Ő dolgozik nagyon aktívan ezzel a jelentéssel. Úgyhogy kedves kollégák, mindenki tudja, hogy a légiközlekedés az Európai Unió számára nagyon fontos gazdasági tényező, a gazdasági növekedés, az új munkahelyek teremtése szempontjából. Éppen ezért az Európai Uniós gazdaság szempontjából fontos szerepet tölt ez be. Több mint illetve hogy majdnem 2 millió személy dolgozik a légiközlekedésben, és ezen keresztül 110 milliárd eurós bevétellel számolhat. A liberalizáció, amelyet az Európai Unióban hajtottuk végre ebben a szektorban, valamint a kereslet állandó növekedése hozzájárultak ahhoz, hogy a légiközlekedési szektor hatalmas nagy növekedést tudjon megtapasztalni, és a jövőben is tovább folytatódhat ez. 2035-re úgy tűnik, hogy az európai légiközlekedés 14,4 millió járattal fog számolni, ez 50%-os növekedést jelent a 2012-es szinthez képest. Pontosan ezért európai stratégiára van szükség az európai légiközlekedésben, amelyre lehetővé teszi, hogy a versenyképesség és a hatékonyság területén javulásokat tudjunk elkönyvelni, és ezen keresztül az európai gazdaság növekedéséhez is hozzá lehessen járulni. Az ipari bázist meg kell erősíteni, és az Európai Unió szektorban betöltött vezető szerepét tovább kell erősíteni. Ez egy fontos erős szektor, amelynek a világ, amely a világ felé tekint, és egy jövőbe mutató terv az, hogy egy fenntartható légiközlekedést tudjunk létrehozni. Ez az európai állampolgárok és vállalatok számára is nagyon fontos előnyökkel kecsegtet, hiszen alacsonyabb áron és több felé tudjanak majd az európai állampolgárok repülni magasabb biztonsági előírások mellett. Szanyi úr el véleménye minden bizony a jó irányba mutat, és biztos vagyok abban is, hogy a mai vitán keresztül, illetve az implementációra irányuló javaslatokon keresztül, a módosításokon keresztül amelyeket be fogunk majd terjeszteni a módosítások ter- beterjesztésének határidejéig. Én biztos vagyok benne, hogy sikerül majd egy ambiciózus és mindenki számára kielégítő véleményt kialakítanunk, ki, amely majd hozzájárulhat a Transzakbizottság munkájához is. Köszönöm. Törben úr. Kære formand og kære udvalg, Først og fremmest tak til ordføreren for... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottságnak, köszönöm a jelentés készítőjének a munkáját, rendkívül jó munka van előttünk. Az európai légi közlekedést előtt komoly kihívások állnak, a nemzetközi verseny, a, az utasjogok, a CO2 kibocsátás, a reptéri illetékek. Néha az, az emberek a benyomása, hogy több problémát okozunk, mint mást. A kiberbiztonság, a megfelelő szakemberek, tehát azért azt hiszem, hogy egy általános átfogó stratégiára van szükségünk. Azért vagyunk itt, hogy a környezetvédelmi kérdésekről tárgyaljunk. A jelentéstevő úr azt mondja, nekünk, hogy az légiközlekedési ágazatnak nem kellene a párizsi megállapodást betartania, mert mentesítést kapott. Nagyon sokan megszenvedik a környezetvédelmi követelményeket, és azt hiszem, hogy minden ágazat a közlekedésnek is részt kell vennie, mert a légiközlekedés igenis a okozója a felmelegedésnek. A repülőjegy árak rendkívül olcsók, és azt hiszem, hogy el kellene gondolkodni, és azt hiszem jelentés készítő úr, hogy jó alapokon jár. Mr. Reichaut. Yeah, I'll be brief after the previous topic. Uh, röviden szólok csak hozzá. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, mert szerintem nagyon jól figyelembe véve azt, hogy eh, milyen eh, korlátok vannak, hogy hány szót vagy leütést alkalmazhat, ahhoz képest rendkívül jó. És nagyon jól kiegészíti, eh, az, kiegészítjük a vitával azokat az elemeket, amiket ön felvetett. Nagyon fontos az egységes európai égboltról is beszélni, ez környezetvédelmi szempontból is fontos. Nyilvánvaló, hogy ne a CO2 kívüli egyéb kibocsátásokkal is foglalkozni kell, mert ugye főként ezt hangsúlyozta, de Fontos elmondani, hogy tovább is folytatjuk a saját ETS rendszerünket, mindaddig, amíg nincs egy másik globális átfogó megállapodás, és az egyetlen kritérium az nem az, hogyha van egy globális MVM, hanem az a lényeg, hogy hatékony, mert eh, nekünk a saját rendszerünk menjen addig, amíg nincs egy hatékony MVM, amiről az ICAO jelenleg ugye hát nyilvánvalóan tárgyál. De mindenképpen támogatni fogjuk az ön munkáját. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Raffronte. Köszönöm, Raffronte úr. Miss Gostet. Rostett asszony. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Úgy gondolom, hogy amit itt javasolnak, illetve amit az Európai Bizottság elénk terjesztett dokumentumként, az egy jó alapnak tűnik, ami lehetővé teszi, hogy a környezeti lenyomatát a repülési ágazatnak csökkentsük. Ugyanakkor a versenyképességét is meg kell tartani, mert ugye erről van szó, hogy több millió munkahelyet jelent ez a repülési ágazat Európában. Ez egy nagyon fontos pillére az európai gazdaságnak, és az erőfeszítéseit nyomon kell követnünk, mert azt kell elérni, hogy jobban figyelembe vegyék a környezetvédelmi szempontokat. Szerintem hangsúlyozni kell azért, azt, hogy milyen támogatást kell adnunk ahhoz, hogy az egységes európai égbolt végre létrejöjjön és a Cézár kutatási kérdések a ö, légi közlekedésre, hogyha kevesebb a ö, rövidebbek az útvonalak, kevesebb a késés és egyebek, ezek segíthetnek a minden egyes járatnak a környezetvédelmi lenyomata csökkentését. Az egységes európai ígbolt és utána pedig fel kell gyorsanítani a Cézár program megvalósítását. Végül pedig azzal fejezném be, hogy az aeronautokiai kutatások nagyon fontosak, mert meggyőződésem, hogy valóban tenni kell a forrásnál a, a, a melegház hatású gázok kibocsátásának forrásánál kell fellépni, tehát az aeronautikai ágazatnak kell tennie valamit azért, hogy a repülőgép motorok jobbak legyenek. Köszönöm. Thank you very much. Now... Elnök, köszönöm. És akkor most meghallgatjuk a bizottságtól Miss Pornét. La ringrazio, Presidente. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, és a bizottságnak is köszönöm a munkáját. Az Európai Bizottság örül annak, hogy a Parlament Envi szakbizottsága ilyen fontos kérdésekben állásfoglal. Az légiközlekedési stratégia, amelyet az Európai Bizottság fogalmazott meg környezetvédelmi vetületeiről. Örülünk annak is, hogy ennek a szakbizottságnak a tagjai már most is fontosnak tartják azt, hogy a az Európai Unió légiközlekedésének a gazdasági hatását is figyelembe próbálják venni, hiszen a bizottsági kommunikációban pontosan ez szerepel, ez az egyik legfontosabb pont, amelyet szeretnénk a mai napon is hangsúlyozni. Várjuk azt, hogy hogyan fog a jövőben tovább fejlődni mindez, az anyag az önök szakbizottságának a munkája szempontjából és az ENVI szakbizottságából is, illetve a Transzakbizottság munkáját várjuk. Köszönöm szépen. Most pedig a mai vita lezárásaként a jelentéstevőt szeretném meghallgatni. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy nagyon ellentmondásos kérdések nem vetődtek fel, és úgy gondolom, hogy a delegáció és valamennyi kollégánk, különösen az jelentéstevők és eh, jó eh, munkát végeztek. Nagyon örülök bármilyen kommentárnak, észrevételnek, ami jöhet a, a képviselőktől, és hát várom ezeket. Köszönöm. Thank you very much. I have only to Köszönöm szépen. Most már csak szeretnék emlékeztetni az ütemezésre. Módosítók határideje szeptember 6-a 12 óra, Envi szavazás szeptember 29-én, Tran bizottsági szavazás november 10-én, és plenáris szavazás decemberben. Most pedig akkor átérhetünk a következő napirendi pontunkra, ami a tanácsi döntés az Európai Unió és a Párizsi megállapodásról, ami az, egy, az Egyesült Nemzetek keretében került dásra a klímaváltozásról. ez a marakesi konferencia is ide kapcsolódik, amiről egy átfogó vitát kívánunk folytani. Először is a jelentés készítőnek adom meg a szót, és ö, olaszul. Arra szeretnék itt emlékeztetni, hogy a párizsi megállapodás rendkívül fontos történelmi fontosságú megállapodás, a klímaváltozás elleni harcban. Éppen ezért, mint ilyen, ambiciózusnak tekinthető, kiegyensúlyozottnak és jogi szempontból is kötelező jellegű. Az Európai Unió rendkívül fontos kulcsszerepet töltött be ennek a megállapodásnak az elérése érdekében, és itt most rövidíteni fogok, bár szinte mindenki ismeri, hogy miben is történt megállapodás. Itt egy hosszú távú megállapodásról van szó, a klímaváltozás két százalék, két Celsius fokos maximalizálása az iparosodás előtti időhöz képest egy dinamikus mechanizmus bevezetését írja elő, amely a jövőre nézve is globális eredményeket fog garantálni, és főként igen nagy részvételről tehetünk tanúbizonyságot, hiszen ez a legnagyobb újdonsága a korábbi megállapodásokhoz képest a párizsi megállapodásnak, hiszen a megállapodás Párizsban tulajdonképpen az összes nagy államra vonatkozott olyan államokra, amelyek a környezetet leginkább szennyezik. És nem csak ezeknek egy része vett ebben részt. Éppen ezért ma a ratifikációval foglalkozunk, és itt arra emlékeztetnék, hogy a bizottság és a tanács is aláírta ezt a megállapodást az Európai Unió nevében, illetve mindazon 28 tagállam, amelyek részt vettek a New Yorki hivatalos ünnepélyes ülésen. Ez a, ez a megállapodás akkor lép majd életbe, amikor legalább 50-55 részes ratifikálta, ezt a megállapodást 30 nappal azután fog majd életbe lépni ezeknek az államoknak, amelyeknek a világ összkibocsátásának 50%-át kell képviselniük, le kell tenniük majd az erre vonatkozó ratifikációs dokumentumokat New Yorkban. 26 állam tette ezt meg mostanáig a 178-ból. Tehát elég lassan halad a dolog. Az Európai Unióban három állam ratifikálta ezt, Franciaország, Magyarország és Ausztria. Ugyanakkor még mindig nem nyújtották ezt be az ENSZ-nél, mert várják a többi európai tagállam ratifikációját. azok az államok, amelyek jelenleg a ratifikációs dokumentumokat benyújtották New Yorkban, csak 1%-át fedik le a világ összkibocsátásának. Ezek tehát kis államok, ez alól talán csak Norvégia kivétel, Kamerun, illetve Dél-Korea, 2016-ban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az Európai Unió részéről ez megvalósuljon. Ugyanis szerintem az EU nélkül ez nem ér semmit, ez a párizsi megállapodás már csak azért sem, mert az Európai Unió mindig is fontos szereplője volt a klímaellenes harcnak, éppen ezért a tagállamokat arra kellene felhívni, hogy minél hamarabb megvalósítsák a ratifikációt, még 2016 vége előtt az Európai Unió és tagállamai voltak a legfontosabb előfutárai ennek a megállapodásnak már 2014. októberében. Az Európai Unió ambiciózus célokat valósít meg az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése terén 2030-ig 40%-kal kívánja ezeket csökkenteni. Éppen ezért a ratifikációs megoldások mindenképpen az Európai Unió vezető szerepét fogják hangsúlyozni, a tagállamok, tagállamok szerepét fogják hangsúlyozni a nemzetközi klímaváltozás ellenes harcban. Minden bizonyal egyetértenek velem abban, hogy a párizsi megállapodás életbelépése rendkívül fontos prioritás az EU számára, éppen ezért kérem, hogy támogassanak engem abban, hogy a tanácsot szólítsuk fel, hogy minél hamarabb mindent tegyen meg a ratifikáció érdekében, és emellett párhuzamosan a tagállami ratifikációs folyamatokat is előre kell vinni. Ezen keresztül tudjuk megvalósítani azt, hogy még az év vége előtt az ENSZ-nél be tudjuk nyújtani a ratifikációs dokumentumokat. Köszönöm szépen, most pedig egy közös vita következik, és megadom a szót ennek az anyagnak a társ előadói számára is. Itt a COP21 Marrakesről van szó, Zsil Pártó következik. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, ahogy emlékeztetett az imént szavaival, kilenc hónappal azt követően, hogy a COP21-es Párizsi ülés megtörtént, az Európai Uniós a tagállamai most már a cselekvés mezejére kezdenek lépni, tehát szavak után a cselekvés. A COP21 kapcsolatos állásfoglalásunkat követően azt tapasztalom, hogy a ratifikációban történő késedelmesség aggasztó, én legalábbis nagyon aggódom, annál is inkább, hogy egyes tagállam, Európai Uniós tagállamokban olyan jogalkotás van folyamatban, ami nem jó irányba halad holott ö, ígéretet tettek ezek a kormányok, és nem kis országokról van szó az unión belül, gondolok itt például azon országokra, amelyek még nem képesek megmondani az ütemtervüket sem, annak érdekében, hogy hogyan fognak kivonulni a szén ágazatból, ami az európai kontinensen nagyon jelentős kibocsátó. Tehát elnök úr, legalább 55 tagállamnak kell ratifikálnia tehát ami a világ kibocsátásnak több mint 55%-át képviseli, holott nagyon távol vagyunk ettől az aránytól, mert az a 26 állam, amelyet említett, és amelyek elkezdték a ratifikációs eljárást, azok kevesebb, mint 2%-át teszik ki a világ kibocsátásának. Tehát itt sürgős a, a kérdés, sürgető a helyzet. Még a marakesi COP22 előtt, november 7-e előtt kellene valamire jutnunk, hogy azért meglegyen a és látható legyen, hogy a Párizsban mobilizálódott világ most már tényleg lép is. Abnormális, hogy a, nincs meg a, a világ öt nagyobb kibocsátónak Oroszország, Egyesült Államok, Kína, India és az Európai Unió nem tettek semmit a ratifikálás érdekében. Én fogok egy ilyen értelmű módosítót beterjeszteni, hogy az Európai Unió mint olyan ratifikálja a Párizsi megállapodást, és ne várja meg, amíg minden egyes tagállam ezt megteszi. Tegnap találkoztam a COP21-es elnökasszonyával, Szigalen Royallal, és telefonon, és ő maga is mondta, hogy jogilag nem szükséges bevárni az egyes tagállami ratifikációt ahhoz, hogy az Európai Unió, mint olyan, megtehesse ezt. Ahogy emlékeztetett is erre az imént Lavia elnök úr, Továbbra is motorja, hajtó ereje kell, hogy legyünk európai intézményként, és példát kell ezzel mutatnunk. Meg lesz ez az állásfoglalásunk, ami, ha jól emlékszem, akkor majd a, az októberi első plenáris alatt kerül megszavazásra, úgyhogy itt ezzel jelzést kellene adni, hogy ez az októberi plenáris egy hivatkozási alap legyen, és az Európai Tanács nagyon gyorsan meg tudja hozni az Európai Bizottsággal együtt a döntést, velünk együtt, hogy ez a ratifikációs eljárás megvalósuljon. Egyébként kértem Martin Schulz elnököt is, hogy használja ki ezt a plenárist arra, hogy meghívja Szigolen Royal asszonyt, aki a COP21-nek az elnöke, hogy ő is elmondhassa a véleményét ezen alkalomból. Tisztelt elnök úr, szeretnék még hozzászólni a második állásfoglaláshoz is, ami a, a COP22-es állásfoglalással, illetve annak előkészítésével kapcsolatos. Vannak módosítók, amiket mi is aláírtunk Joe Linen kollégámmal, aki sajnos már nem tud itt lenni, Simona Bonafé is, ezt is úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a legfontosabb kérdések itten említése kerüljen. Például az innovatív finanszírozás, azért, hogy például egy pénzügyi ö, tranzakciós díjból akkor a, ö, a, le, a legalacsonyabb ár meghatározása, a szénkóta, illetve az igazi körkörös gazdaság megvalósítás, illetve a megújuló energiák, amik a nagy kihívást jelentik, hogy egy európai olyan gazdaság legyen, ami színszegény európai gazdaság. Továbbá a foszilis energiáknak nyújtott támogatásoknak a leállítása, hogy ezzel kivonuljon-e a foszilis üzemanyag, valamint a közlekedés, mezőgazdaság által kibocsátott melegházhatású gázok 2020-2020-as 30 A fejlett országok kötelezettségvállalások évente adjanak 100 millió dollárt azért, hogy a, zöld, a szegény országoknak, hogy a zöld alapot ezzel segítsük különösen az afrikai országokról van szó, amelyeknek van megújuló energiapotenciáljuk, csak éppen nem használják jelenleg ki. És a klímaváltozás a hatása a migrációra is, a, és a klíma okból történő menekült státuszt is vezessék be nemzetközileg ezért a COP22-nek Marrakesben ezek lesznek a témái, és ezen prioritások egy része is ott jelen kell, hogy legyen, és lehetővé kell tenni, hogy egy európai jogszabály alkotás megvalósulhasson méghozzá rövid időn belül a 2016-os 17-es év során. Elnök, köszönöm, Peter Lize. Ja, vielen Dank. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A párizsi megalapodás ratifikációra néhány dolgot szeretnénk mondani. Néhány, a többi frakciónak köszönetet mondok, hogy egyetértenek az eljárással. Szeretnénk azt biztosítani, hogy az Európai Parlament nagyon gyorsan megteremtse a ratifikáció feltételeit mindenkinek köszönetet mondok, aki ebben segít. Az állásrólással kapcsolatban a marakesi találkozó kapcsán fontos az, számunkra az EPP számára fontos az, hogy itt széles körű legyen a, az egyetértés, nem csak a frakciók között, hanem a szakbizottságok között is. Az ITRE javaslatát szeretném kiemelni. Itt ezt frakciókon átnyúlóan szakbizottságon átnyúlóan dolgoztuk ki, ezt mindenki talán támogatni tudja, és ezáltal a plenárisan is nagyobb lesz a támogatottság, és támogatni tudjuk majd az itre módosítókat a plenárison. Párizs óriási előrelépést jelentett, tényleg egy diplomáciai mester mű volt az, ami ott történt, és ezt főként a francia elnökségnek is köszönhettük, és másoknak is, de tudatában kell lennünk annak, hogy eh, azok az erőfeszítések, amelyeket Párizsban tettünk, azok nem elegendőek ahhoz, hogy a két fokos célt elérjük. Ezért úgy gondolom, hogy a kulcskérdés az az, hogy hogyan lehet a nagy célhoz közelebb kerülni. Egy kicsit azért eh, nehezemre eh, esik az, hogy 1,5 fokról beszéljünk, persze ez szükséges lenne, de hogyha nem tudunk a kettő fok köre, köré kerülni, akkor lehet, hogy konkrét célra lenne inkább szükséges. Csak akkor lesz működőképes, hogyha közösen teszünk erőfeszítést, vagyis az EU egyedül ezt nem tudja elérni, és természetesen az Európai Uniónak késznek kell lennie arra, hogy az eddigieken tovább menjen, de nincs értelme annak, hogyha ezt nem egyeztetjük a többi partnerünkkel. Ezért természetesen látnunk kell azt, hogy mi lesz majd az USA választások után, mert hogyha Donald Trump győz, akkor nagyon nehéz lesz ez, ha Clinton, akkor mindenképpen érdemes lesz majd tárgyalni. Még Kínában is történnek dolgok, ezért eh, támogatnám azokat a módosítókat, amelyek a nemzetközi folyamatot támogatják. Egyoldalú növelése a célnak nem igazán célra vezető szerintünk, ezért egy észszerű nemzetközi keretre van szükség. Az LPP e számára nagyon fontos az, hogy elkerüljük a szénszivárgást, és ezt mindig figyelembe kell vennünk erőfeszítéseink során, ezért a lehető legfontosabb a nemzetközi egyetértés, és egy nagyon okos intézkedés mixet kell találni az Európai Unión belül. A klímamenekültek kérdése ezzel kapcsolatban van egy jó kompromisszum a szövegben, ezt tavaly, illetve azelőtt is már eldöntöttük. Persze jó lenne, hogyha egy saját jogi státuszt teremtenénk nekik, de szerintem jelenleg ez rendkívül nehéz, és nem igazán látjuk még ennek a következményeit. Ezért azt kérném, hogy azon szövegnél, amelyet most alapul veszünk, ezt tartsuk meg, vagy alternatívként a 171-es Görling módosítót támogassuk, de most az, hogy egy jogi szabályozást követeljünk, ez a plenárison csak komplikációkhoz vezethet. Az eljárás a az állásolás kidolgozása során kicsit szerencsétlen volt, mert nagyon kevés volt az idő. Jó lett volna, hogyha egy kicsit intenzívebben tudtunk volna a kompromisszumokról beszélni. Valószínűleg nem lesz jövő hétig már újabb kompromisszumos javaslat. Lesz megjegyzés a szavazólistához, ennek a határideje holnap, tehát holnap lehet benyújtani a módosítókat, vagy lehet, hogy ma este és azt kérném, hogy ez kicsit ezt halasszuk el, hiszen most érkeztünk vissza a nyári szünetről, és hirtelen szembe kerültünk ezzel a szoros határidővel. A titkárságot, illetve az elnököt arra kérném, hogy halasszuk el ezt a határidőt hétfőre, és addig lenne időnk, hogy beszéljünk a külön szavazásról, a részenkéti szavazásokról, és a kompromisszumos kompromisszumokat jobban meg tudnánk vizsgálni. Ez lenne az én konkrét eljárási javaslatom. Végezetül még egy pont, amely számomra nagyon fontos. Az EPP frakció szeretné elkerülni a szénszivárgást, de egy nagyon ambiciózus klímapolitikát szeretnénk. A frakcióban a végső megfogalmazást kidolgoztuk, Ivo Belecsot volt, azt szerettük volna, hogyha a szektorok többet tesznek, ez csak úgy lehet, hogyha a bizottság által javasolt energiatékonysági irányelvet elérjük. Mi itt mini 40%-ot követeltünk, a tanács és a bizottság 27%-ot követel, eléggé messze áll a két adat tehát egymástól. Az ebp nek egyébként a 40% is nehezére esik, hogy elfogadja, ezért a, született meg a 122-es módosító, amely egy kompromisszum a parlamenten belül, illetve talán a többi intézmény számára is elfogadható lenne annak irányába, hogy 27%-ról egy kicsit elmozduljanak feljebb, a 122-es módosítót ezért kérném, hogy vizsgálják meg a kollégák, és támogassák. Hogyha növelnénk az energiahatékonyságot, akkor ambiciózusabb klímapolitikát folytathatnánk, de ugyanakkor az ipar elvándorlását is megakadályozhatnánk. Ekkor nem lenne szénszivárgás, az épületek szanálása, gazdasági növekedést, munkájteremtést is eredményezhet, és akkor nem következne be talán az ipar elvándorlása. Szerintem jó lenne, hogyha egy kicsit a frontokat így megszakítanák, a 27% túlságosan kevés, a 40% az EPP frakció számára és a több intézmény számára talán kicsit túl sok, és ezért jött létre ez a kompromisszum, hogy legalább 30 százalék legyen, de eh, tekintsünk inkább a 40 százalék felé, az energiahatékonyság kapcsán, és örülnék, hogyha ezt támogatnák a kollégáim. Thank you very much. And now Ms. Gerling. Köszönöm szépen, Gerling asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nincs sok mondani való, mert azt hiszem, hogy lényegében együtt értek a jelentéssel, illetve a ratifikáció eh, kérdésekkel. Tudom saját tapasztalatomból, saját tagállamból, azzal együtt egy kicsit más most a helyzet, hogy per pillanat természetesen ezzel foglalkozunk, csak szeretnék emlékeztetni, hogy a, az Egyesült Királyságnak a klímapolitikája meglehetősen ambiciózus, úgyhogy ez nincsen se oka az Egyesült Királyságnak, hogy ne ratifikálja, hanem itt már egyéb politikai okok vannak inkább a háttérben. A kérdés a tagállamok számára szerintem intézményi, és az, ahogy ez működik. Nem tudom, hogy ezt meg tudjuk-e oldani, ami a jogszerűségéről van szó. Nem tudom, hogy jogilag eh, az, hogy a tagállamok eh, nélkül ratifikáljon az Unió, még ha ez eh, jogilag rendben van, és akkor is azért egy kicsit furcsa vagy kényes. Tehát a parlamentben mellette kellene szavaznunk, mert ez a mi felelősségünk, hogy ez megtörténjen, de azért az egyes tagállamok által történő ratifikálás az, az igenis, hogy fontos, és de hát ez egyszerűen ez így működik, és nem. Tehát, hogyha amíg nem döntöttünk az erőfeszítések megosztásának kérdéséről, addig ez valahogy érthető is. Nem akarnak akarják a nevüket adni valahoz, amivel kapcsolatban még nem tudják, hogy hogy is lesznek a kötelezettségvállalások az esernyő alatti döntésen belül. Tehát én egyetértek a jelentésem meg mindazzal, ami benne van, tehát bátorítani kellene, ösztönözni kellene a ratifikálást, de azért nem kellene ebből túl nagy ügyet csinálni, mert támogatjuk a megállapodást egyértelműen, és ez, ez a lényeg. Ami a második jelentést illeti, egyetértek Peterrel, hogy az időzítéssel problémák vannak, kicsit nehéz. Egyszerűen nem volt időnk, mert ugye késő ősz lett, jobb lett volna, éppen visszajöttünk a nyaralásról, megint csak, én nagyon filozofikus hangulatban vagyok ma, de ö, frakcióként örömmel működünk együtt ö, abban, hogy egy megfelelő jó kompromisszum szülessen. Meg fogjuk vizsgálni Peters módosítását is, és nem látok semmiféle gondot. Ö, annak ellenére, hogy vannak mindig kisebb-nagyobb differenciáink, de én azt szeretném, hogy egy világos, egyértelmű, könnyen érthető állásfoglalás legyen, ragaszkodjunk a lényekhez, és ne akarjuk beletenni túl sokat, hanem arra koncentráljunk, hogy mit szeretnénk Marokkóban. Ez nem az a, az eset, ahova mindent be kell sűríteni, hanem a lényegre koncentráljunk. Köszönöm. Köszönöm. Gerebandi eh, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én eh, egy eh, a menedzsment kérdésekre el szeretnék fogalmazni, hogy az átmeneti időszakban hogy kerül mindez menedzselésre, kezelésre. Itt van valami, ami aggaszt engem. Természetesen nagyon pozitív forgatókönyv az, hogy az európai gazdaság egyre erősebb és erősebb, mert nagyobb figyelmet adunk az alacsony szén tartalmú gazdaságra, de van egy másik forgatókönyv is, amelyik rosszabb, hogy az átmenet a az alacsony széntartalmú gazdaságra az későn jön és túl gyorsan, és nem megfelelően irányítjuk ezt, és akkor a negatív forgatókönyv következhet be. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a jelentésre, ami februárban került nyilvánosságra hozatalra a rendszerkockázati hivataltól két hónappal Párizs után, és nem igazán figyeltek erre fel. De egy rendkívül fontos jelentés ez, ami két forgatókönyvet vázol fel, és felhívja a figyelmet arra a veszélyre, amit jelenthet egy negatív és hirtelen bekövetkező forgatókönyv. A rendszerkockázat a pénzügyi piacokban, a az, hogy hirtelen átértékelték a magas tartalmú eszközállományt, ezek fontos kérdések. Az egyik kérdés, amit szeretnék kérni a, kérni a bizottságtól, hogy továbbra is foglalkozzanak és mérjék fel a ö, rendszerkockázatot, amit egy ilyen nagyon hirtelen átmenet jelent önmagában és vizsgálják meg azt is, hogy milyen eszközöket lehet hozni annak érdekében, hogy ezt a kockázatot elkerüljük. Továbbá konkrét lépések is tehetőek lennének, a nulla kibocsátás stratégia az Unió számára megnézni a költséghatékony megoldást a nulla kibocsátású gazdaság irányába hogyan tudunk elni. Ez nagyon technikainak és nagyon távolinak tűnik, de ezek döntő fontosságúak. Hozunk döntéseket, de nagyon sok minden aztán utána e, halogatásra kerül, és a szakértők szerint ez nagyon komoly kockázatokat jelent, és komoly pénzügyi vesztességek is következhetnek ebből, amit aztán nem leszünk képesek elviselni. Tehát erre a két elemre szeretném felhívni a figyelmet, amiket beterjesztettem módosítóként, és remélem, hogy a bizottság is ezekre tud reagálni. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Elnök, köszönöm. Ikat képviselő, köszönöm. Először is ami a Párizsi Egyezmény ratifikációját illeti. Úgy gondolom, hogy ez egy kicsit fontosabb, mint ahogy ezt Julie Görling eh, vázolta fel. Természetesen Európára ez egy rendkívül politikailag kényes kérdés, azt mondani, hogy mi vagyunk a vezetői a klímapolitikának, aztán pedig nem az elsők között ratifikálunk annak érdekében, hogy ez határ, hatályba lépjen. Hát ez egyszerűen szégyenletes Európa számára. A bizottság megtette a javaslatát, egy kicsit talán hirtelen, azt követően, hogy Juncker úr Japánban járt, illetve a g és valószínűleg a g emlékeztették őt arra, hogy Európának jó lenne már mozdulnia. Hát ez így működik, de arra örülök, hogy legalább a parlament az meg tudja csinálni a saját munkáját, és ezért mi is amellett vagyunk, hogy Lavia úr tegye, a, mit kell, mert ez így gyorsabban megy. Nem jelenti azt, hogy minden jelentés, amit készít, az gyors legyen, de ez legalább menjen a mielőbb. Természetesen a probléma a tagállamok szintjén van. Nagyon jól tudjuk, hogy az Egyesült Királyság azt mondta, hogy ez soon as possible, tehát amint lehet, minél előbb. Hát ez nem sokat jelent, hogy ezt elég gyakran szoktuk mondani, hogy valaki mindig, aki azt mondja, hogy milliómos leszek, amint csak lehetséges, hát az egyre egy darabig eltart. Tehát itt egy kérdés a bizottsághoz. Tudjuk azt, hogy holnap vagy holnap után Kína, Egyesült Államok bejelenti a ratifikálást? Tudjuk, hogy Brazília megtette. Hát az 55 országból és az 55 százalék felé lassan azért haladunk. De mik a kilátások az unión belül, hogy az uniós tagállamok még az időn, idén ö, megteszik ezeket a lépéseket? különböző tagállamoknál, és hogyha vannak országok, amelyeket egy kicsit lögdösni kell, akkor jó lenne azt is tudni. Eh, talán mi is tudnánk segíteni, mert tudjuk azt is, hogy vannak országok, amelyek gyorsabban léptek mint mások. Azt is tudjuk, hogy amikor politikai akarat van, akkor az országok tudnak gyorsan lépni. Talán Belgium kivételével, ahol rendkívül sok regionális parlament és egyéb döntésre van szükség, de tudjuk, hogy a regionális parlamentekben is azért van, vannak lehetőségek. Marakesi állásfoglalással kapcsolatban úgy gondolom, hogy ami nagyon fontos, azt világosá kell tenni, hogy Marakes egy klímakonferencia is kell, hogy legyen a 2020-as akciót megelőző konferencia, mert az egy kicsit elhagy, elfeledtük, mert itt is az unió egy kicsit lehetne erőteljesebb is, mert mindig a megfele- meglévő jogszabályokra, egyebekre hivatkozunk, és elfeledjük, hogy a, ugye a bizottság úgy emlékeztetett, hogy az ICAO munkája az is 2026 megelőző munka, de hát ugye a 2020-at megelőző lépések nagyon fontosak. Ha megnézzük azt, hogy mire van szükség, akkor legyünk nagyon őszinték. Valamennyien tudjuk, hogy a tervek, amik az asztalon vannak, amiket át kell alakítani, azok egyszerűen nem elégségesek Párizs szempontjából. Sokkal több kutatásra lenne szükség, tehát én nagyon szeretném sürgetni a bizottságot, hogy álljanak elő egy e, meg elfogadott NDC-vel 2020-ra, mert ez, ez az alapja. Mert ha Európa nem adja meg ezt az egyetemű példát, akkor tudjuk, hogy ez nem elegendő. És az erőfeszítéseinket úgy kell alakítani, ha Európa nem csinálja, akkor ki fogja csinálni. Ez egy nagyon fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy itt a bizottságnak határozottabban kellene lépnie. A másik kérdés az a pedig a kommunikáció az alacsony ö, szén ö, úti tervvel kapcsolatban. Egyszerűen elavult. Valamennyien tudjuk, hogy ez az úti terv ez mínusz 18%-ot írt le 2015-ig, ez a 2%-os forgatókönyvhöz kapcsolatot. Most már ennél sokkal többről volt szó Párizsban, tehát az Európai Bizottságnak ezt is igazítania kellene, és szeretném hallani, hogy a bizottság ezzel mikor fog foglalkozni, és remélem, hogy nem a következő bizottságra kívánja ezt hagyni, mert az egy olyan jelzés lenne, hogy a bizottság nagyon szépen beszél e, e, Párizsban különböző koalíciókról, aztán hazatérve nem csinál semmit. És végezetül a 122-es módosítására szeretnék reagálni Peter Lézének. Elnézést Peter, de ezt a csatát már többször is elveszítette. A házban többen a 40%-os energiahatékonyság mellett vannak, az itra is megpróbálkozott ezzel, ott elveszítette, most megint próbálkozik. Én a kitartását csodálom, de kérem, hogy fogadja el. Nem igazán logikus, hogy ettől a bizottságtól azt kérjük, hogy lépjünk vissza ahhoz képest, ami már korábban volt a plenáris álláspontja, meg az itt jelentésben is. Tehát a ház a 40%-os energiahatékonysági cél mellett van, és logikus, hogy ezt megerősítjük. Nagyra értékelem Peter az erőfeszítéseit, a néppárt és a többiek közötti feszültségeket is értem, de a néppárt nélkül is el lehet érni a többséget, és néha ennek én még nagyon örülök is. Csaj. Elnök, köszönöm. Nem tudom, hogy Fronte úr kíván-e szólni. Grazie. Ami a ratifikációt illeti, az elnök úrral értek egyet, és azt gondolom, hogy minél rövidebb idő alatt ezt meg kell valósítani. Nem értek egyet azzal, ami elhangzott hogy azért ez annyira nem lenne sürgős. Nagyon is sürgős ez. Most az, hogy a tagállamoknak meg kell -e várnia az Európai Uniót, vagy sem, vagy az EU a autonóm módon is felléphet, miután itt egy nagyon sürgős kérdésről van szó, mind elméleti, mind gyakorlati szempontból fontos lenne ezt megvalósítani. Láthattuk azt is, hogy más modellezés is megvalósulhat, nem csak a lineáris modellezés, ami egyébként sokkal inkább tükrözi azt, ami valójában történik a természetben, mert ott a linearitás nem igazán jellemző. Márpedig ezek az új modellek nagyon aggasztó képet festenek elénk. Tudományos szempontból ezek nagyon megalapozottak. Mi itt arról vitatkozunk, hogy hogyan tudunk időt húzni, miközben kint a természetben igen gyorsan indulnak be ezek a folyamatok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó jelentés volt, gyakorlatilag az összes kérdés felmerült benne, volt 200 módosítás is, úgyhogy ez is mutatja, hogy mennyire fontos ez mindenkire nézve és amit nem értettem, az az, hogy a kompromisszumokat azt hogy gondoljuk, hogy megvalósulhassanak, már csak azért is, mert kevés az időnk. Számunkra kritikusan fontos marad a mainstream, ez azt hiszem, hogy minden frakcióra vonatkozik, talán a miénken kívül, vagyis, hogy hiszünk abban, hogy a mechanizmusok jól működnek majd, miközben globálisabb piacokban kell gondolkodnunk. A gazdasági válság hatásait is meg kell vizsgálnunk, illetve az, hogy a megújuló energiaforrások miatt hogyan változik a gazdaság, de ez az ETS rendszerre egyébként nem feltétlenül van hatással közvetlenül. a kibocsátás csökkentésének különböző lehetőségeit a tagállamok is alkalmazhatják, de hát a mechanizmus az nem teszi lehetővé azt, hogy visszalépjünk. Lehet, hogy hatékonyabb lenne egyébként az, hogyha meg tudnánk vizsgálni azt, hogy a különböző ipari alszektorok esetében kötelező érvényű kibocsátási célokat valósítanánk meg. Talán ez hatékony megközelítés lenne ugyanis különben szerintem ez egy piaci, öncélú mechanizmussá válik, ami pedig engem illet, úgy gondolom, hogy jobban oda kell figyelni az intenzív állattartásból származó a széndiokszid kibocsátásra is, ami továbbra is nagyon marga, marginális marad, noha igen aggasztóak a számunkra megérkező adatok. Én azt gondolom, hogy csak információs kampányokon keresztül is rengeteget lehetne tenni, de sajnos ez nagyon marginális marad ez a probléma, senki sem gondol erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Branden úr következik. Uh, thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen. Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy rámutassak egy sokkal izgalmasabb aspektusra a klímaváltozás kapcsán. That produce large amount of carbon emissions of understandably. És nagyon sok figyelmet kapott a klímaváltozás persze, ennek kapcsán bizonyos szektorok is nagy figyelmet kaptak, amelyek és vannak olyan szektorok is, amelyekre nem irányul olyan nagy figyelem a kibocsátás kapcsán, mint például a mezőgazdálkodás, vagy a földhasználat ide tartozik. Nagyon fontos a földhasználat figyelembevétele a kibocsátás kapcsán, főként akkor, hogyha az mezőgazdálkodásunkat, a földhasználatunkat javítani szeretnénk. Ezáltal sikerültne a kibocsátást is csökkenteni. Ez a terület nem annyira vonzó, vagy nem annyira érdekes, mint a többi talán, de a föld minősége, hogyha organikus, nagyon organikus tartalmú, akkor sokkal több szén tud megkötni. Lehet, hogy sok mindent itt jobban tehetnénk, de a mezőgazdasággal, a föld használattal kapcsolatos viták erre nem koncentrálnak. Úgy gondolom, és ez jó a párizsi találkozások után, hogy rájöttek arra, hogy az erdőgazdálkodás nagyon fontos. Ez csak a földhasználat egyik módja. Európai szinten 10-12 százaléka a szén kibocsátásunknak. Ezt semlegesíti az erdőhasználat, és az a javaslat, amit Bécsben tettek, az nagyon fontosak. Jó lenne, hogyha például nagyobb, magasabb épületeket építenének, és ezeket az építményeket nem betonból, hanem fából, faszerkezettel építenék fel, akkor sokkal lényegesebb lépéseket tudnánk eh, tenni a klímaváltozás szempontjából. Még mindig nincsen túl késő arra, hogy ezt előtérbe helyezzük, mert ez nagy mértékben változtathat a klímaváltozáson. Elnök, köszönöm szépen, miért mi lezárnánk ezt a vitát, szeretném meghallgatni a bizottságot, Bártal asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok a képviselőknek! Öröm számomra az, hogy itt lehetek, és hallhatom azt, hogy mennyire gazdag ez a vita. Az állásolás tervezetet illetően 202 módosító elég sok, Három pontra szeretnék kitérni. Először is nem kétséges az, hogy a párizsi lépés óriási lépés volt. Ezt tényleg fel kell ismerni, ez tényleg egy áttörés volt a multinacionális irányítás kapcsán. Ugyanakkor európai szinten hamar eloszlotta az eufória, megjelent a bizottság közleménye már márciusban, amely felismerte annak a szükségességét, hogy gyorsan kell ratifikálni. Ezt követte az Európai Tanács következtetése, amely kimondta, hogy, illetve üdvözölte az Európai Bizottság közleményét, és rámutatott arra, hogy mennyire fontos az, hogy az Európai Unió és tagállamai a lehető leghamarabb ratifikálják a párizsi megállapodást időben ahhoz, hogy ez minél hamarabb életbe léphessen. Minden, ami ez idáig történt, azt mutatja, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy megkönnyítse mindennel a lehető leggyorsabb ratifikálást. Együttműködünk minden intézménnyel és a tagállamokkal abban, hogy ez bekövetkezhessen. Éghát úr kérdésére rátérve az egyéni tagállamokra, illetve az ő folyamataikra, alkotmányos kívánalmak vannak bizonyos tagállamokban, és már most el tudom mondani azt, hogy mind a 28 tagállam nem lesz kész az év végére, ez a valóság. Ezt tudni kell, ezt el kell mondanunk a külső kommunikációnk során is, de belsőleg is. Ehhez persze politikai elmelkedésre van szükség, meg kell vizsgálni azt, hogyan lehetne felgyorsítani a nemzeti folyamatokat. A második dolog az az, hogy valóban növekszik a nyomás a nemzeti részre, a különböző államokra. Úgy gondoljuk, hogy USA és, a, és Kína is hamarosan letétbe helyezi a jóváhagyását. Azt becsüljük, hogy 49 fél már jelezte azt, hogy képes lesz ratifikálni Marokes előtt. Ez már majdnem az 55 tagállamból álló küszöböt érinti, illeti. el kell mondanunk azt mindig, hogy a ratifikáció nagyon fontos, fontos előrelépés. Ez jelzi azt, hogy van egy globális eltökéltség a Párizs végrehajtásában, de a ratifikáció maga és az NDC nem fogja önmagában meghozni a szükséges váltást, amelyre szükség van ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célokat nemzeti célokra van most szükség, nemzeti politikára van szükség, hogy elérjük ezeket a célokat, és ebben a kontextusban elmondhatom, hogy az Európai Unió éllavas szerepet vállal nálunk. mert van egy olyan csomag, amelyben olyan intézkedések vagyunk, amely, vannak, amelyekkel sikerül elérnünk a célt, függetlenül attól, hogy ratifikáltuk-e ezt 2016 végéig. Utolsó pontom a Párizsi stratégia arra kéri a feleket, hogy 2020-ig küldjenek be terveket. 2050-re vonatkozólag van az EU-nak már egyfajta úti terve, ez egy nagyon tudományos elemzés, és mi ennek majd egy frissített formáját is közreadjuk, de szeretnénk, hogyha a tudás még érne, egy újfajta tudományos jelentés is napvilágot fog látni 2018-ig az 1,5 fokos forgatókönyvvel. mindenképpen előre mozdulunk majd, és ezek a e, fél évszázados e, e, stratégiák is nagyon fontosak, mert ezzel be lehet vonni a különböző érintetteket a tervezésbe, és ezáltal is meg lehet könnyíteni az átállást. Minden azáltal szeretnék köszönetet mondani az elnöknek, illetve a szakbizottságnak azért, hogy gyorsan foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, tényleg példás módja ez annak, hogyan lehet a dolgokat előrevinni, és mutatja azt, hogy valóban vezető szerepet vállalnak. Remélem, hogy a tanács is hasonlóan fog majd eljárni, követi ezt a példát, és már várom majd a szeptember 8-ai szavazás eredményét. Köszönöm szépen, most pedig csak annyi maradt nekem, hogy a módosítók határidejét bejelentsem, csak angolul lehet benyújtani a módosítókat holnap 12 óráig, és az ENVI szakbizottságban szeptember 8-án fogunk majd szavazni. A marekesi állásfoglalás esetében a határidőt a részenketi szavazásokról át lehet tenni hétfőre 18 órára, és erről is majd szeptember 8-án fogunk szavazni. Az októberi első plenárison szavazunk majd erről. Köszönöm szépen, ezt a pontot lezárjuk, és átadom az elnökletet Zsírpárnyónak. Euh, Kedves kollégák, nagyon örülök, hogy ismételten találkozunk, és most egy a következő órára én fogok elnökölni a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Most a napi tervünk a, vadon élő állatok csempészésével kapcsolatos. Már is átadom a szót Catherine Börnernek, kolléganőknek. Köszönöm szépen! Köszönöm. Én azt hiszem, hogy mielőtt a jelentésem tartalmát ismertetném, néhány ö, alapvetést szeretnék elmondani. Több milliárd eurós borzalmas ö, szervezett bűnözésről van szó. Ezek az emberek fegyverkereskedők, emberkereskedők, kábítószerkereskedők és termékekkel is kereskednek. Nagyon nehéz őket felderíteni, és igen magas pénzügyi érdekek fűződnek mindehez. Nagyon nagy ö, problémát jelent ez, igen sok ö, állatfaj tekintetében, de ugyanakkor a helyi önkormányzatoktól az ökoszisztémákon át a nagyobb hatóságokhoz is eljut mindez, és tulajdonképpen ahhoz a csendes válsághelyzethez járul hozzá, amely jellemzi földünket. Az Európai Bizottság megalakulása után a múlt év elején parlamenti képviselők, Foster, Zseropol, Affronte és Gerard együtt megalakult egy pártokon át vagy felül ívelő érdekcsoport, amely az élővilág védelmezését tűzte ki célul. Megpróbálunk ennek a csoportnak a munkáján keresztül az összes érintett féllel felvenni a kapcsolatot, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a munkáját mindazoknak a személyeknek, akik igen elkötelezettek ezen ügy mentén. Egy cselekvési tervet hoztunk létre, ez nagyon ambiciózus, a legfontosabb az az, hogy hogyan fogjuk majd implementálni. Az én jelentésem pont ezzel foglalkozik. És még további hozzáfűzéseket is megfogalmaztam a jelentésemben. 9-es bekezdés. A tagállamok kell, hogy megvalósítsák ezt a cselekvési tervet koordinált megoldásokon keresztül az összes érintett terület bevonásával. Ezt csak akkor lehet megvalósítani, és csak akkor lehet ellenőrizni, hogyha az összes tagállam megfelelőképpen jelentéseket készít erről, és átlátható az egész folyamat. Itt nem csak egy újabb környezetvédelmi politikáról van szó, ez bizony a kereskedelem, az igazságszolgáltatás, a gazdaságfejlesztés, a rendészeti munka, határvédelem és a biztonság területeire is kihat. Nagyon-nagyon sok területet összeköt mindez. Például jól ismerjük um, az elefántcsont uh, problémáját, és tudjuk azt, hogy ez milyen borzalmas uh, hatással van nem csak az elefántokra, hanem um, az ott élő afrikai emberekre is de itt az állatokról is szó van, és a növényekről, gyönyörű virágokról, és így tovább. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok mindennel kereskednek a világon illegális formában, és ezzel károsítják a földünket. Itt gondoljunk például a divatvilágra, az élelmiszeriparra, a gyógyszeriparra, és még említhetnék sok más területet is. Nagyon sok gazdasági területre kihat tehát ez a probléma. A jelentésemben felhívom a figyelmet arra, hogy hozzunk létre egy koordinátori posztot az élővilág illegális kereskedelemmel kapcsolatban, hasonlóan az emberkereskedelem ellenes cselekvési tervel. Szeretnénk tehát közös megközelítést, közös meg erőfeszítéseket látni a bizottság különböző területeiről, illetve a bizottság különböző főigazgatóságairól. De jó lenne, ha lenne valaki, aki konkrétan koordinálná ezeket a feladatokat, és nála futnának össze a szálak, ezeket az érintett jelentéseket is egymással összehangolva végeznék el. Szeretnénk azt, hogyha ugyanaz valósulna meg, mint az embercsempészet területén. A tagállamoknak a korrupcióval is fel kell venniük a harcot, és ehhez pedig pénzre van szükség. Itt nagyon súlyos illegális tevékenységről van szó, szervezett bűnözés kérdéseit veti mindez fel. A nemzetközi kereskedelem, Európa, tehát sok területen felüti a fejét ez a probléma. Sajnos nincs meg a megfelelő szakértelem, és az ismeretek, szakértői ismeretek hiánya is a határokon lehetővé teszi azt, hogy olyan termékek és állatok trafikáljanak a határokon, amelyekkel nem szabadna. Tehát nagyon fontos, hogy a fogyasztók figyelmét is felhívjuk ezekre a problémákra, hogy mindenki próbálja meg nyomon követni, hogy az, amit megvásárol, az honnan származik. Európa bizony tranzit ország is, nem csak végfelhasználói terület. Tehát korrupció, tranzit és és végfelhasználói cél szempontokat kell figyelembe vennünk. Monitorozásra van szükség, illetve egy szisztematikus jelentésre és átláthatóságra. A tagállamok nemzeti cselekvési terveket is ki kell, hogy dolgozzanak. Nagyon jó az, hogy van egy európai szintű cselekvési terv, de ezt le kell fordítanunk nemzeti, akár helyi szintű cselekvési tervekre is és ez megint nagy valószínűséggel akkor fog megvalósulnia, hogyha létezik egy ilyen koordinátori poszt, aki majd szépen körbe látogatja a tagállamokat, és megvizsgálja, hogy mi történik a terepen. Nézzük most az Europol szerepét segítenünk kell, erősítenünk kell az Európolt a munkájában. Az én jelentésemben felhívom a figyelmet arra, hogy az Európol szakértő csoportjának is erősítést adjunk. Itt nem csak politikai elkötelezettségre van szükség, hanem forrásokra is. Ez egy nagyon nagy probléma, és az Európoltól is azt az információt kaptam, hogy nem tudnak ezen a területen semmit sem tenni, hogyha az ő saját cselekvési tervükben nem szerepel. Ez pedig a tanácstól függ, illetve a tagállamok akaratától. Aztán fontos a hírszerzői háttér összekapcsolása, összehangolása is, és csak akkor tudjuk ezt a komoly szervezett bűnözést megszüntetni, hogyha nagyon széles körű együttműködésen alapszik a munkánk. EU és nemzeti szinten is segítenünk kell ezeknek a folyamatoknak a kibontakozását. Nézzük most a büntetési rendszert. Itt is több erőforrásra van szükség, mint jelenleg. Vannak olyan államok, amelyekben nagyon komolyan veszik ezt a problémát, és tényleges komoly büntetési tételek kapcsolódnak ezekhez a jogsértésekhez. Máshol viszont ez nem így van, tehát ezért össze kellene hangolni a minimális büntetési tételeket, és ez pedig a parlament támogatásával valósítható meg. Most pedig szeretnék visszatérni arra, hogy a CITES egyezményen keresztül milyen nemzetközi védelmet adunk ezeknek a veszélyeztetett állatfajoknak, de hát térjünk ki azokra az országokra, amelyek nem részesei a CITES egyezménynek. Vannak olyan országok, ahol jó egyébként az ezzel kapcsolatos jogalkotás, de hogyha kilépünk ezeknek az országoknak a köréből, akkor bizony semmiféle védelmet, garanciát nem kapunk. Itt van például az amerikai jogalkotás, a Lacey törvény, amihez hasonlóra hívom fel a figyelmet, ilyesmire lenne szükség nálunk is, ugyanis itt nem csak az Európai Unióban élő állatfajokról, növényfajokról van szó. Nagyon nehéz ugyanis a megfelelő jogszabályi háttér nélkül bíróság elé állítani az ezzel kapcsolatos jogsértéseket. Ezért lenne fontos az, hogy főként a fejlődő országokat segítsük ebben a tekintetben, váljunk valós partnerükké. A jelentésben az is szerepel, hogy a veszélyeztetett állatfajokkal való a kereskedelem egyre egyszerűbbé válik, hiszen online módon is um, árusítják ezeket az állatokat, és ez pedig uh, általában a szervezet bűnözéshez kapcsolódik, illetve a um, pénzmosás bűncselekményéhez is. Tehát fontos lenne megint csak azt megvizsgálni, hogy honnan folynak be ezek az összegek, milyen pénzügyi átutalások történnek, ezeket kellene nyomon követni. Ugyanakkor nagyon redundáns is a szöveg, de hát itt van az mm, állatjóléti szempontok kérdése is, ami nem szerepel benne, és talán arra is szükség lenne, hogy a belga példát mm, foganatosítsuk. Itt egy pozitív listáról van szó. Nem csak arról van szó, hogy milyen olyan állatfajok vannak, amelyek már védettek, és ezeket nem szab, ezekkel nem szabad kereskedni, hanem fordított értelemben is ezt megtenni. Aztán itt van ugye a Párizsi Egyezmény, sokat beszéltünk már a légikereskedelemről. Jó lenne, hogyha szektoriális szinten az ipar is magatartási kódexekhez tartaná magát. És végül pedig az Egyesült Nemzetek Szervezete is dolgozik ezen az, ezen az ügyen, és Én azt hiszem, hogy fontos az, hogy az, amiről mi most beszélünk, az nemzetközi jog hatája alá is tartozik. Sok minden szerepel a jelentésemben, és azt gondolom, hogy még módosításokkal keresztül tovább fogjuk ezt javítani, de hát várom a árnyékjelentéstevők, a bizottság, az érintett felek, a civil szervezetek hozzájárulását is, akik minden bizonyal módosítások formájában támogatni fogják a munkámat, és, és én remélem, hogy együtt tudunk majd működni, hogy ez a jelentés megfelelő időben és a lehető legjobb formában jelenjen meg. Köszönöm szépen, kedves jelentéstevő asszony, ezeket a magyarázatokat, és most pedig megadom a szót a különböző árnyékjelentéstevőknek. Petia asszony következik. Köszönöm szépen Berner asszonynak ezt a kitűnő jelentéstervezetet, csak úgy, mint azon erőfeszítéseket, amelyeket tett a megfogalmazásban, illetve az együttműködés során, amit valamennyi résztvevő félel és velünk árnyékjelentéstevőkkel is tett. A konzultációk, amiket szakértőkkel és civil szervezetekkel folytattunk, azt tudtam meg, hogy a legnagyobb probléma az az illegális kereskedelme a vadfajoknak, és ez amiatt van, mert egyes tagállamokban nincs kellő administratív kapacitás, tehát ellenőrész szakértő. Van egy másik probléma is, nincs meg a kellő információ csere és a határon átnyúló együttműködés a tagállamok illetékes hatóságai között. Szerintem ezt hangsúlyoznunk kellene a jelentésben. Két cikkre hívnám fel a figyelmet, amit nagyon fontosnak tartok, és a 19-es cikk, ami a kereskedelmi megállapodásokat taglalja. Szerintem ez a cikk, ez realista. Nem fontos ezt tovább bővíteni a néppárt szerint. A közelmúltbeli tapasztalatok, amiket ezeken a területen elértünk, mint például, ahogy ez szabályozza az együttműködés az Európai Unió és például Vietnám között nagyon jól megmutatja, hogy ez a legjobb gyakorlat, és ezt érdemes követni. A 21-es cikk a másik, ami a nemzetközi kereskedelmét szabályozza a fauna és flóra kereskedelem területén. Ez megnyitja a kérdést a jogbiztonság kérdését magán és jogi személyek esetében egyaránt. Ez a cikk megköveteli, hogy megfelelő információkat adjunk arról, hogy azok az ad állatok abban az államban, ahonnan származnak, milyen hely, eh, eh, besorolásba tartoznak. És eh, a CITES lista az valójában azt jelenti, hogy közös fajta listákat hozzanak létre, ami az egész világon alkalmazandó. Hogyha ezen túl akarunk lépni, ezen a világ megállapodáson, akkor meg kell kérdezni, a jogbiztonság kérdésével is foglalkozni kell. A Bider jelentéstevő a leglényegesebb kérdésekre összpontosított, akadályozzuk meg az illegális kereskedelmét a vadon élő fajoknak. Ez szerintem teljesen világos, és nem kell eh, tovább menni. Úgy gratulálok még egyszer a jelentés készítőjének. Elnök, köszönöm szépen. És most Mellior asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani eh, Catherine Berdernek a kiegyensúlyozott, de mégis ambiciózus jelentéséhez. Bízok abban, hogy a frakciók között sikerül majd egy olyan jelentést kialakítanunk, amely egyértelmű jelet eh, küld az illegális vadászat eh, ellen. A jelentéstevő sok dolgot elmondott, már háromra szeretnék kitérni részletesen. Én is úgy gondolom, hogy az európai tagállamok igazi akarata nélkül nem lesz ez sikeres, kudarcra lesz ítélve ez az ügy. A június 25-i tanácsi következtetésében üdvözlik az akciótervet, de konkrét ígéretek eh, nem eh, történtek pénzügyi vagy személyzeti szempontból. Az előttem szólók már elmondták azt, hogy az illegális fajta kereskedelmet valóban meg kell szüntetni. A német Bundestagban nálunk júliusban volt egy kormánykoalíció javaslat ezzel kapcsolatban, és Örülnénk, hogyha az Európai Unió többi országában is felismernék ennek jelentőségét. Támogatom, és Bender úr asszony is elmondta ezt, hogy az Európai Unión belül a szabályozási lyukakat be kell zárni az USA lészi törvényéhez hasonlóan, és így nem lehetne az EU-ba importálni olyan fajtákat, amelyek védettek a származási országban, de nemzetközi védelmi státuszt nem élveznek. Arra is ügyelni kell, hogy a már meglévő fajta védelmi rendeletet konkrétan betartsuk, és a tagállamok ezt tényleg végrehajtsák. A szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások során persze más témák állnak az előtérben, de mégis követelnünk kell azt, hogy egy jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodásban a fajták, az állatok védelme is bekerüljön. Ez vonatkozik a még most jelenleg tárgyalás alatt álló szabadkereskedelmi megállapodásra is az USA-val, bár nem vagyok arról meggyőződve, hogy ebből valami lesz. Úgy gondolom, hogy minden kereskedelmi megállapodásban erre vonatkoztatni kell, és magas szintű védelmet kell adni a védett fajtáknak, mint növények, mint pedig állatok esetében. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, és bízom abban, hogy nagyon jó közös jelentést tudunk majd kiadni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Eli Orasszony. Demes Méker úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlamentünk már régóta élavas szerepet vállal a vadállatok, a vadon élő növények illegális kereskedelme ellen helyes is, hiszen az illegális kereskedelem halálos lehet a biodiverzitással szemben. Például 2014-ben több mint 20 ezer elefántot gyilkoltak le, de másfajtákról is szó lehetne az illegális kereskedelemnek más halálos következménye is lehetnek. Milliárd eurót jelent ez bűnözők számára, milíciák, terrorista szervezetek számára, és emi, ilyen módon teremt instabilitást ez az illegális kereskedelem. Ez az illegális kereskedelem egyre inkább növekszik, a 90-es évek óta megháromszorozódott az illegális elefántcsont kereskedelem. Ez tehát veszélyes a védett fajták számára is, de a stabilitásra is veszélyes is ez. Mindenképpen európai fellépésre van szükség, hiszen az Európai Unió érintett úgy, mint származási hely, vagy akár tranzithely. Februárban megszületett az a javaslat, hogy legyen egyfajta ilyen védelem. A nagy kihívás véleményem szerint abban van, hogy most már ezt a megállapodást sikerüljön tettekké formálni. Tehát végre kell hajtani, nyomon kell követni, e, nyomon tudni kell követni ezt a, az akciótervet. örülök annak, hogy utalta a jelentéstevő a saját országunk jó gyakorlataira, és szerintem tényleg meg kell vizsgálni a jó gyakorlatokat. A parlamentnek meg kell mutatnia azt, hogy mi komolyan gondoljuk ezt, és tényleg követnünk kell ezt az akciótervet, nyomon kell ezt követnünk. Belder kolléga nagyon fontos jelzést ad ebben a kontextusban, és most már tényleg el kell ezt kezdenünk. A jelentős, egyetemű, tömör, világos és a helyes hangsúlyokat adja meg. Néhány módosítót majd be fogok nyújtani, még hogy a saját hangsúlyámat is lefektethessem, de mindenképpen köszönöm a konstruktív és jó megközelítését a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Télor úr következik. Köszönöm szépen. Azt hiszem azzal kezdhetném, hogy kimondom, hogy helyes, jó ez a tartalom, menjünk tovább ezen az úton. Nagyon örültem annak is, hogy a meglévő jogalkotási keretek megváltoztatását szeretnénk elérni annak érdekében, hogy a saját származási országukban védett állatfajomok esetében is harmadik országba való felhasználást tiltsuk illetve az EU-ban a végfelhasználást. Itt a Lacey törvényre hívnám felé is a figyelmet, ami valóban nagyon is támogatandó törekvés. Az Európai Parlament már egy hasonló jelentésben támogatta ugyanezt a gondolatot, egy világszintű jelentés esetében nagyon fontos lenne az, hogy az európai cselekvési tervben is ezt tükröztessük. Annak is örülök, hogyha a korrupció ellen felveszük a harcot, hiszen ezen a területen különösképpen erőteljes a korrupció, és ez pedig csak helyi, nemzeti és köztes szinteken lehet megtenni. A szervezett bűnözést csak akkor tudjuk visszaszorítani, hogyha nagyon jól, jó forrásokkal rendelkező, felszerelt és szakértőkkel rendelkező rendőrséget támogatunk, és megfelelő ítéleti, tehát megfelelő bírósági szakaszokat. Tehát itt forrásokra van szükség, hogy meg tudjuk valóban valósítani ezeket a cselekvési terveket. Örülök annak is, hogy elkobzott állatok állatjóléti feltételeit is javítsuk, hiszen itt nagyon sok olyan civil szervezet van, aki tudna ezzel for, fo, foglalkozni. Fontos az is, hogy ezt az egész folyamatot hogyan kívánjuk monitorozni és finanszírozni, illetve az Európolnál a illetékes szakértői csoport felállításának gondolatát is támogatunk. Ugye itt a különböző szabadkereskedelmi megállapodások, amelyekben szerepel a fenntartható és kötelező fenntartható fejlődési fejezetek. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ide az állatjóléti kérdéseket is be kellene venni, Jelenleg ezt inkább ilyen kipipálós megközelítésnek mondanám. Itt egy konkrét és sokkal elkötelezettebb megoldást szeretnék én szorgalmazni. Köszönöm szépen, várom, hogy együtt tudjunk dolgozni ezeken a kérdéseken, hiszen nagyon jó kiindulási alapot tudhatunk magunk mögött. Köszönöm, most következik Afronte úr. Köszönöm szépen. Most pedig, miután nagyon rövid ez a jelentés, azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletesen összefoglalta a jelentéstevő hogy az összes olyan témát, ami fontos, hiszen ez egy olyan kérdéskör, amelyet mindannyiunk magunkénak érezünk, és nagyon sürgős ügy is. Néhány gondolatra hívtam csak fel a figyelmet. hogy a módosításokban ezekre jobban tudjuk majd reflektálni. Egy fontos pont az ötös számú, amely a figyelemfelhívó kampányokra hívja fel, tehát ezeknek a szorgalmazását erősíti. Itt beszélhetünk sokkal szankciókról és jogalkotási háttérről, ellenőrzésekről, de hogyha a piaci magatartást tudjuk megváltoztatni, tehát egyfajta kulturális hátteret tudunk, ezen tudunk változtatni, akár a származási országból, akár a felhasználói körből, akkor hát ugye a keresleti oldalra hatunk, és ez nagyon fontos lenne. Ebből a szempontból említenék egy másik aspektust, amely marginálisnak tűnhet, de nem az. Főként, hogyha a számokat megnézzük. Az, hogy milyen sokszor történik, nem akaratlagos sértés, például turisták nem tudják, hogy bizonyos állatok veszélyeztetett állatfalak lennének, és ezért elég lenne itt megint csak az információs kampányok fontosságára hívom fel a figyelmet, mert el lehetne mondani az embereknek, hogy akik X országba utaznak, hát ott bizony ilyen és ilyen védett állatokból készítenek szuvenírt, kérjük, hogy ezeket ne vásárolják meg. Ez is tehát nagyon fontos lenne. Nagyon örülünk annak is, hogy egy koordinátori poszt megvalósítását célozza meg a jelentéstevő, de ugyanakkor azt is hangsúlyoznám, hogy itt főként tagállami elkötelezettségre van szükség. Nagyon sokszor jó irányelveink vannak, jó stratégiáink vannak, gondolok például a biodiverzitásra vonatkozó stratégiánkra, amelyek nagyon jól indulnak az Európai Bizottságtól, és aztán sajnos a tagállami megvalósítás berkeiben valahol eltűnnek. Tehát azt hiszem, hogy itt abban kellene erősítenünk, hogy hogyan tudunk hatni a tagállamokra, hogy ezt a stratégiát meg lehessen valósítani. Van egy másik aggályom is azzal kapcsolatban, hogy bizonyos államok között milyen egyensúlytalansági helyzetek alakulhatnak ki, amiatt, hogy hogyan közelítik meg az adott problémákat, mennyire fogják ezeket finanszírozni, de nem csak pénzügyi finanszírozási kérdésekről van szó, hanem hogy milyen személyzet, milyen szakképzést adunk ezeknek az embereknek. Most ezen keresztül gyakorlatilag folyosókat hozunk létre a kevésbé erős államokon keresztül, ahol kevesebb az ellenőrzés, nos hát ott fog ezen túl átjönni az illegális kereskedelem hogyha nem csak koordináljuk, hanem harmonizáljuk is a jogalkotási hátteret, jogszabályi hátteret, azzal még többet tudunk tenni. Ezen kívül a tízes pontban arra hívják fel a tagállamokat, hogy az illetékes hatóságok megfelelő finanszírozást is kapjanak, ez tényleg nagyon fontos, de itt megint csak azt szeretném elmondani, hogy az EU-nak magának is kellene ezzel foglalkoznia. A bizottsági kommunikében a központi forrásokról is szó esik. Belső um, biztonság, fejlesztési eszközök, és így tovább. Ezeket lehet, hogy jobban is fel lehetne használni. És elképzelhető, hogy külön költségvetési sorokra lenne szükség ezeken az eszközökön belül, amelyeket kimondottan a veszélyeztetett fajok elleni kereskedelem ellen tudunk felhasználni. Tehát még egyszer a nemzeti cselekvési tervek fontosságára hívom fel a figyelmet. Tehát rendben van a koordináció, rendben van az információcsere, de itt erős elkötelezettségre van szükség, ugyanis ha ez nem valósul meg a tagállamok részéről, vagy pedig csak bizonyos tagállamok részéről tapasztaljuk majd ezt, akkor bizony a megvalósítás terén jó kézagokat tapasztalunk majd. Az ötös pontban arról esik szó, hogy a parlament és a tanács éves szinten jelentéseket kellene kapjanak a tagállamoktól a helyzet alakulásáról. Ez nagyon fontos lenne, mert ha nem monitorozzuk a helyzetet, akkor semmit sem tudunk tenni. mert az nagyon rossz lenne, hogyha mondjuk 5 év múlva jönnénk rá arra, hogy sajnos a célkitűzések nem valósultak meg. Ennyit szerettem volna elmondani. Nekünk tetszik egyébként ez a stratégia, hatékonynak is tűnik, jól megfogalmazott anyagról van szó, úgyhogy nagyon jó kiindulási alapnak tekintjük. Köszönöm szépen, Gerwanzi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. És engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy először is köszönetet mondja Catherine Burdennek a kitűnő munkáért, és hogy egyáltalán felkarolta ezt a témát, méghozzá ilyen hatékonyan. És az Európai Bizottságnak is szól a köszönetem, amikor pár évvel ezelőtt ezt a labdát passzolgattuk, amikor én magam is egy Európai Uniós akciótervet vázoltam fel erre az óriási problémára. Az első reakciók akkor nem voltak túlzottan ígéretesek, de meg kell mondjam, hogy a bizottsági az emberek mégiscsak felkarolták határozottan, és egy nagyon jó, erős Európai Uniós akcióterv jött létre, úgyhogy gratulálok a bizottságnak. Nekünk parlamentként elég határozott álláspontjaink voltak, és a bizottság, ahogy a har- utána eljutunk a harmadik intézményhez, a tanácshoz. A tanácsot tudjuk, hogy a tanács az a tagállamot jele- tagállamokat jelenti, és ott van a probléma ez egy olyan probléma, amivel nemzeti szinten kell foglalkozni, tehát a végrehajtás nemzeti szinten kell, hogy történjen. Rendőrség, igazságszolgáltatás, egyéb hatóságoknak mindössze kellene fogniuk, meg kell szervezni ők, és nagyon elkeserít a holland elnökség alatt született tanácsi következtetés az akciótervvel kapcsolatban. Ha megnézzük az összes lépéset, ami szerepel az akciótervben, ezeknek a többségét a tagállamoknak kell végrehajtaniuk, és az ő elkötelezettségük messze nem elegendő ebben a témakörben tegnap ismételten világosá vált, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Az afrikai elefántokkal kapcsolatos jelentés mutatja, hogy az összes afrikai elefántnak egy harmadát legyilkolták 2007 és 2014 között. Több mint százezer elefántot gyilkoltak le. Csak még egy pár év, és már nem lesz elefánt valamennyien tudjuk, hogy ez nem csak az elefántokat életi, hanem mindent, ami repül, úszik, legel, vagy bármi egyebet csinál a világban. A fő probléma az, hogy ez egy óriási probléma, és nagyon elkeserít az a az álláspont, vagy a magatartás, amit a tagállamok tanúsítanak. A legfontosabb rész ennek a jelentésnek éppen az, hogy tovább kell nyomást gyakorolnunk a tagállamainkra, annak érdekében, hogy megtegyék azt, amit meg kell tenni, annak érdekében, hogy a világ vadon élő élőlényeit meg tudjuk őrizni. Tehát még egyszer köszönöm a Catherine Bördenek és a bizottságnak az eddigi munkát, és remélem, hogy egy közös munka még erősítheti az ő munkáját. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm Germondi úr. Ken Bárasszony következik. Köszönöm szépen, én is szeretnék a jelentéstevőnek köszönetet mondani, és az előttem szólóknak, és szerintem nagyon jól kijött a legutóbbi hozzászólásokból az, hogy mi a kudarc oka. Nincs, nem értik meg a tagállamokban azt, hogy a fajták sokszínűségének megtartása nem csak egy olyan dolog, amit egy választási kampány során hangoztathatunk, hanem ezzel naponta kell élnünk, ezt el kell látni pénzi, pénzügyi eszközökkel, személyzettel. Még hogyha mivel kevés a költségvetés, nehéz a jogszabályokat is betartani, és kevés a támogatottsága mindennek, mind politikai, mind pedig közszinten. Tehát azok a területek, amelyek a politikai érdeklődés középpontjában állnak, ott nehezebb csökkentést elérni, de a fajták sokszínűségének fenntartása nem áll a középpontban. Itt nagyon könnyen lehet csökkenteni a költségvetést, könnyebb személyzeti csökkentést végrehajtani. Ennek az a következménye, hogy részben nek, hogy van egy jó jogszabályunk, viszont eléggé lampos a végrehajtás számos tagállamban, van, ahol ezt végrehajtják, viszont nem jó az ellenőrzés. A biodiverzités kapcsán általánosságban először is kommunikálni kell. A választóknál kell megértetni azt, hogy mennyire fontos a fajták sokszínűségének védelme. Meg kell értetni azt, hogy a költségvetést el kell látni eszközökkel is, meg kell értetni azt, hogy foglalkozni kell az ellenőrzéssel, és tényleg büntetni kell. Tehát ezekre a pontokra kell koncentrálni, mert csak így lehet ezt megoldani, meg kell érteni a problémát, és ezt meg kell oldani, és csak akkor lehet majd pénzt és erőforrást erre adni. A parlament és a bizottság már sokat tesznek, bár úgy láttam, hogy most épp jelenleg körünkben kisebb az eltökéltség, valószínűleg más elfoglaltságuk van, de meg vagyok arról győződve, hogy jó a jelentés, és szeretném, hogyha a tagállamokra nagyobb lenne a nyomás. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Kallenberg asszony. Mert asszonynak adom meg a szót a bizottság nevében. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, Először is szeretnénk köszönetet mondani a szakbizottságoknak és a jelentéskészítőiknek, valamennyi képviselőnek, akik részt vettek ebben a munkában, hogy, javas, hogy kollektívan megerősítsük az erőfeszítéseinket a az illegális kereskedelem ellen a különböző fajoknak. Nagyon jó az, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel a kérdéssel, ugyanúgy, hogy egyébként az Európai Bizottság különböző szolgálatai is foglalkoztak el, és valamennyi tagállamban különböző minisztériumok is foglalkoznak el ezzel. És ennek a kollektív erőfeszítésnek köszönhetően tudunk csak hatékonyan fellépni a vadon élő fajok illegális kereskedelme ellen. Az eszmecsere, amit lefolytattak, azt is lehetővé teszi, hogy újabb ötletek bontakozzanak ki, túl azon, amikre mi magunk tettünk javaslatot még februárban, és ezek az ötletek mindig üdvözlendők, mert nagyon jól tudják, hogy a fajok illegális kereskedelme továbbra is folyik. Holland kollégáink tegnap foglaltak le két tonna veszélyeztetett fajt, tehát olyan termékeket, amelyek veszélyeztetett fajokból készítettek. Ezért vannak ebben majmok és más állatok is, és ez kb. félmillió eurót jelent készpénzben. Ez is egy újabb példa, ami nagyon jól mutatja, hogy milyen veszélyes következménye vannak ennek a kereskedelmnek. A tanács is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és támogatását adta a június 20-án az akciótervhez. Tovább kell erőfeszítéseket folytatni, ahogy ezt több képviselő is elmondta itt, legyen ez a tagállamok szintjén, az európai intézmények szintjén, az Europol, Eurojust szintjén, és az Európai Bizottságon belül is az a szándékunk, hogy egy nyomonkövetést fogunk megvalósítani méghozzá rendszeresen, hogy lássuk, hogy az akcióterv hogyan kerül végrehajtásra, és ezt milyen 2017 elején elkezdjük, és fontos, hogy átlátható jelentések készüljenek arról is, hogy milyen eredményeket sikerül lépésről lépésre elérni. A nemzetközi együttműködés elengedhetetlen ezen a területen. A CITES aláíróinak a konferenciája szeptember 24-én lesz. Ott fontos, hogy az Európai Unió is javaslatokat tegyen. Fontos, hogy milyen erőfeszítéseket tudunk tenni a szabadkereskedelmi egyezményekben, hogy az unió kereskedelmi súlyát felhasználjuk arra, hogy az illegális kereskedelem ellen is egyben fellépjünk. Fontos mindaz, amit tehetünk azért, hogy a keresletet csökkentsük az ilyen termékek iránt, például olyan országokban, mint Ázsia, ott is támogatjuk a különböző kampányokat. Egyetlen egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami A 21-es cikkével volt kapcsolatos a jelentésnek, nevezetesen harmadik országok által történő védelmezése bizonyos állatfajoknak, ami messzebb menne, mint a CITES védelem, és adott esetben szükséges lenne egy európai jogszabályt létrehozni, ami a Laces Act, amerikai Laces Act-nek megfelelő szabály lenne. Úgy gondoljuk, hogy itt a legjobb lehetőség az, hogy inkább segítsük a harmadik országokat, amelyek szeretnének ö, veszélyeztetett fajokról listát készíteni, és hogy jól hajtsák végre legalább azt, ami már a CITES-ben benne van. Ezt gyakran tesszük, valamikor harmadik országok keresnek meg bennünket, és azt mondja, elmondják, hogy nekik van egy problémájuk, ami veszélyezteti egyik vagy másik fajt, és akkor mi segítünk abban, hogy tudományos szinten vagy politikai szinten megfelelően előkészítsék az anyagot, hogy a CITES-nél felvegyék ezt az adott, ezeket a fajokat a mellékletekbe. És innentől egy olyan védelmet adunk, ami nem csak az európai piacon érvényesül, hanem azon túl is, mert innen, ha CITES-be bekerül, akkor az egész világon érvényes a védelem. A jelenlegi rendszert, a CITES rendszert jól alkalmazzák, és potenciálisan hatékonyabb és kevésbé nehézkes az eljárások szempontjából. Még egyszer köszönöm azt a munkát, amit eddig elvégeztek, és természetesen nyomon fogjuk követni a jelentést, illetve azt, amikor ezt majd a parlament és a bizottság is elfogadja. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most szeretném pontosítani. Nem, még Verder asszony. Verder asszony is hozzá kíván szólni. Köszönöm szépen, és köszönöm valamennyi hozzászólónak a reagálását. Valóban elnézést, mondják, Tehát mindig nagyon ö, szívet melengedtető, hogyha ilyen reagálásokat kap az ember a jelentéséhez, és ha, jó hallani, hogy konkrét lépéseket, átláthatóságokat támogatnak. Az igazán nehéz dolog az az, hogy a tagállamoktól elérni azt, hogy ténylegesen tegyenek és lépjenek. Ehhez pénz kell, pénzből mindig kevés van, ahogy ezt már hallottuk a kollégáktól, és mindig általában a legkisebb nyomás irányába mennek, Ezt látjuk a mi szakbizottságunkban is elég gyakran. A végrehajtás, a törvények betört, betartatása sajnos költségeket jelent, de pénzt kell adni, és meg kell győzni arról, hogy a tagállamok erre szánnak forrásokat. Különösen azért, mert a vadon élő fajtáknak a destabilizációja az azt is jelenti, hogy a, különösen Afrikában, hogy közösségek felbomlanak, és aztán migráció lesz, és mindenféle egyéb olyan helyzetek, amiket most tapasztalunk. Tehát ha biztosak akarunk lenni abból, hogy az egyik problémával foglalkozunk, akkor erre forrásokat kell szállni. Ez egy óriási probléma, legalább akkora, mint a klímaváltozás, vagy a háborúk, vagy egyebek. De ez mind összefügg, és ezért fontos, hogy a tagállamok cselekedjenek Köszönöm szépen, hogy támogatják a figyelemfelkeltő kampányokat. Mindig ugye a felhasználó, a fogyasztó az egyik, aki az utolsó, és aki fontos. Fontos, hogy a fogyasztó tudja, amikor mondjuk nem békacombot eszik, vagy Kínában olyan italt iszik, vagy gyógyszert szed, ami veszélyeztetett fajokból készült. Fontos, hogy ezt tudják. Megvannak az eszközeink, hát itt vannak a mobiltelefonok, egyebek, ahonnan információkat kapnak, tehát sokkal egyszerűbb eljutatni az információt, mint korábban bármikor. A Lészi törvénye, vagy az amerikai szabályozás, ami van, ez egy nagyon fontos, hogy a kereskedelmi megállapodásokba és ezek a korlátozások belekerül. A problémám az az, hogy a CITES nagyon jó, jó, amit csinálnak globálisan a veszélyeztetett államokra, de nagyon lassú, mert tudományos bizonyíték kell, szakbizottság kell, jelentés kell, tehát el kell végezni a terepmunkát. Amiről én beszélek, az az, hogy vannak országok, amelyeknek vannak olyan állataik, növényeik, amikkel a saját országukban védenek, de nem feltétlenül védik a másod, és nem, egyszerűen a cites nem kerülnek be, de abban az adott országban van egy jogszabály, ami védelmezi ezeket az állatokat vagy növényeket, és hogyha ezeket exportálják, akkor ez az adott országnak kárt okoz, de valószínűleg nem az egész lakosságnak. Tehát a szitesz az ilyen helyzeteket tudja nehezen kezelni, és lassú. Ezért kell, hogy a saját országban, hogyha valami egy adott országban az exportja tilos, akkor annak tiltsuk meg a másik országban az importját. Ez az, amiről kellene beszélnünk a bizottsággal. Tudom, hogy a bizottság, az új bizottság nagyon ö, új jogalkotási ötletekkel áll elő, de valamikor el, itt kéne tovább lépni. Ha valami védett egy adott országban, eh, akkor támogassuk ezeket az országokat, hogy a saját környezetvédelmi politikájukat végre tudják hajtani. Köszönöm mindenkinek, árnyékjelentéstevőknek és másoknak is a munkájukat. Ez egy nagyon sürgető jó pro- ö, probléma, nem lehet ezt görgetni, hogy majd egy politikai akarat kell a tagállamok szintjén. Azt javaslom mindenkinek, aki dolgozott ezen a kérdésen, és parlamenti képviselő, keressék meg a környezetvédelmi miniszterüket, és valahogy próbálják megértetni, hogy a vadon élő fajok veszélyben vannak, kapják el az illetékes politikusokat, hogy a gyerekekre hallgassanak a politikusok, a gyerekek elég fogékonyak erre. Nagyon sok mindent tudunk tenni a jelentéssel, jogalkotással. Tudunk segíteni a bizottságnak, hogy a, bizot, a, a gyakorolja hatást a de a tagállamokra is hatni kell, mégpedig a politikuson keresztül. Fogjunk össze, nézzük meg, mi történik, követeljük ki az átláthatóságot uniós szinten, hogy tényleg meg tudjunk küzdeni ezzel a szörnyűséges környezetvédelmi problémával. Köszönöm elnök, köszönöm szépen jelentéskészítőjének, Berder asszonynak, és valamennyi hozzászólónak. Köszönöm a kitűnő hozzászólásokat. most már csak az ütemtervet kell pontosítanom a módosítók határideje szeptember 9-e 12 óra, Envi-ben bizottsági szavazás október 13-án, és novemberben lesz plenáris szavazás. Egyéb kérdésünk nem volt a mai napra akkor következő ülésünk, Enri Bizottsági Ülés, az szeptember 8-án lesz Brüsszelben, de már most jelzem, hogy szeptember 12-én Strasbourgban is lesz környezetvédelmi ülésünk, és mindenkinek jó étvágyat!